Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our... Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a mai délutáni ülésünket. Én vagyok uh, a Libe szakbizottság elnöke, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt a az európai különböző parlamentekből érkező parlamenti képviselő kollégákat köszönhetem, és ugyanakkor erről a fontos témáról cserélhetünk eszmét az ENSZ globális megállapodásáról. És az egész folyamat nyomon követéséről nagyon fontos kérdés ez, és természetesen napjaink egyik nagy kihívása ez. Rendkívül fontos számunkra az, hogy a parlamenti képviselők különböző országokból itt vannak velünk. Természetesen nagyon sok kiemelt vendégünk is van, és az Európai Parlament képviselői is itt ülnek velünk. Különböző meghívott vendégeink fognak felszólalni. Délután, a ma délután folyamán kedves kolléganőm Wikström asszony fog majd társ elnökölni a második felében ennek a mai ülésnek. Kedves biztos úr, Avramopoulos úr, kedves ENSZ külön megbízott, és hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy megnyithatom ezt a parlamentközi ülést kollégámmal, Andy Krisztiával, aki a külügyi szakbizottság alelnöke, amelyel együtt rendeztük ezt a mai ülést a LIBE és az AFET között. Sajnos nagyon nehéz Szófiában a meteorológiai helyzet, ezért Szófia Granova asszony, aki a bolgár nemzetgyűlésből érkezett volna, nem tudott eljönni az időjárási viszontagságok miatt. Hát ez nagyon sajnálatos. A második felében a mai ülésünknek Cecilia Wikström lesz az elnök. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk, és közösen részt vehetünk ebben a ülésben. 19 országból 23 parlamenti képviselő érkezett ma ide, és még Norvá- Norvégiából is van egy parlamenti képviselő barátunk. Nagyon fontos téma ez a kérdés a nemzeti parlamentek számára, az Európai Parlament számára, különösképpen a LIBE szakbizottság számára rendkívül fontos folyamat az ENSZ globális megállapodásához vezető folyamat. Ez egy történelmi lehetőség számunkra, annak érdekében, hogy nemzetközi migrációs dimenziókat tudjunk kiépíteni. Tudjuk, hogy mennyire nehéz folyamat ez, és ezért rendkívül fontos az, hogy minden érintett félt be tudjunk vonni. Már 2016. szeptemberében Wikström asszony vezetésével egy migráció ügyi csúcs találkozón részt vett egy európai parlamenti delegáció. Ez azt mutatja, hogy a kezdetektől fogva a Libe szakbizottság mindig is részt vett a munkákban. Jó néhány cselekvési tervet is kidolgoztunk, mert szeretnénk aktív módon hozzájárulni a folyamat sikeréhez. Számunkra az AFET és a DEVE szakbizottság munkájával együtt nyer értelmet ez a munka, és éppen ezért köszöntöm ezekből a szakbizottságokból érkezett kollégákat is. Kedves kollégák, a nemzeti parlamenti képviselők, az AFED szakbizottság és más érintett felek részvételével a biztos jelenlétében szeretném megnyitni ezt a mai ülésünket szeretnénk minél inkább a nemzeti parlamentekből érkező kollégák véleményére is odafigyelni, mert látjuk azt, hogy az igazi vita valójában nemzeti szinten folyik ezekben a kérdésekben. Gyakorlati okoknál fogva a meghallgatás minden Európai Uniós hivatalos nyelven lesz, ebből kivétel csak az ír nyelv lesz. Ezt azért is szerveztük így, hogy minél könnyebb legyen a kommunikáció. Az első részben a mai napon a menekült ügyről fogunk beszélni, a második részben pedig a biztonságos és rendezett migráció kérdését fogjuk megtárgyalni. Különböző szinteken és különböző szempontok alapján fogunk hozzájárulni a dokumentumok megfogalmazásához, amelyeknek az a célja, hogy a következő évekre, évtizedekre rendezni, rendezett keretek közé tudjuk szorítani a migrációs kérdéseket. Ez egy kollektív folyamat, és mindannyian együtt kell dolgoznunk a konszenzus kidolgozásán. Remélem, hogy a mai ülésünk során hozzá tudunk járulni ehhez a folyamathoz pozitív módon. Az Európai Parlament a decemberi marokkói ülésen is részt kíván majd venni, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió csoportmunkát, teamwork tud végezni ebben a kérdésben, annak érdekében, hogy jogalkotási feladatait a migrációs, menekültügyi kérdésekben ki tudja fejteni a lehető legpozitívabb módon. Adni Krisztiának szeretném megadni a szót, aki az AFET szakbizottságtól érkezett, önni a szó. Thank you so much, Chair. So, Claude Moraes, thank you for organizing this uh, interparliamentary... Köszönöm szépen Claude Moraesnek uh, ezt a mai ülést. Szeretném megköszönni a nemzeti parlamentek képviselő kollégáinak, hogy eljöttek ide messzi Brüsszelbe. Örülök, hogy uh, az Európai Unió tagállamának parlamentjei uh, képviselőiket Eh, elküldték Brüsszelbe, hogy átfogó vitát folytathassunk eh, ezekről a kérdésekről. Az Európai Unió a Global Compact eh, folyamatát már a 2016. szeptemberi ENSZ migránsokkal és menekültekkel foglalkozó csúcs találkozója óta szorosan nyomon követi, és nyomon követjük azokat a kormányközi tárgyalásokat, amelyeket éppen most nemrég kezdődtek el. A tárgyalások során egy plenáris ülésen márciusban el fogunk fogadni egy parlamenti állásfoglalás. Ahogy az ENSZ főtitkára egy közelmúltbeli jelentésében is rámutatott erre, mint egy 260 millióra becsülik a menekültek számát az egész világon. Fegyveres konfliktusok, a klímaváltozás, demográfiai változások, a nagy különbség a jólétben a világ számos részén továbbra is arra fogják kényszeríteni az embereket, hogy elhagyják a hazájukat egy jobb jövő reményében. Egyszerűen nem fog eltűnni a, a, vándorlás, a migrációs mozgás a világból. Meg kell találni annak a módját, hogy hogyan tudunk olyan módon foglalkozni ezzel a kérdéssel, ami előnyös a bevándorlók, a befogadó országok és a minden érdekelt fél számára. Biztosítani kell, hogy meg tudjuk védeni a migránsokat a, és a menekülteket a kizsákmányolástól, a migrációval, illetve a menekültekkel foglalkozó globális megállapodásoknak pont ez a fő feladata. Először próbálnak megegyezni az ENSZ tagállamok világméretűen egy megfelelő keretekben. Az első anyag a menekültekkel foglalkozó globális megállapodás, illetve a második a migránsokkal foglalkozó megállapodás kiváló alapot szolgál arra, hogy az ítélelők ezeket elmélyülten megvitassák. Köszönöm szépen, és mi is egy holisztikus megközelítést alkalmazzunk a Libe szakbizottságban, amikor ezeket a dokumentumokat megvitatjuk. Látják a felszólalókból is, hogy milyen nagy figyelmet szentelünk ennek a folyamatnak, és ezért Abramopoulos biztos fogja megtartani a keynote speech-et, a fő beszédet. Nagyon köszönöm, hogy eljött ide, ő részt vesz ebben a folyamatban nagyon intenzíven, szorosan kapcsolódik ehhez a folyamathoz. Avramopoulos biztos úr öné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Claude. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők és a Nemzeti Parlamentek tisztelt képviselői, nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek önökkel hogy megvitassuk eh, azt a folyamatot, eh, ami az év végén elvezetett ahhoz, hogy elfogadjuk az ENSZ eh, globális megállapodásait a menekültekről, illetve a biztonságos rendezeti szabályos migrációról. Az UNHCR-nek és az ENSZ-nek is itt vannak a képviselőjéket, külön üdvözlöm kritikus fontosságú pillanatot élünk meg a nemzetközi együttműködésben. És eh, döntő ez abból a szempontból is, hogy mit hagyunk majd hátra a következő nemzedékeknek. Egyedülálló ez a lehetőség, hogy jobban megértsük valamennyien azt, hogy hogyan lehet humánusan és hatékonyan kezelni a migrációt és a menekült áramlást most és majd a jövőben is hosszabb távon. Az Európai Unió fontos szerepet játszik ebben. Talán tudják, múlt héten New Yorkban jártam, hogy találkozzak az ENSZ főtitkárával, Antonio Guterres-szel, valamint a nemzetközi migrációért felelős különleges képviselővel, eh, Arbor eh, asszonyal, valamint a szlovák külügyminiszterrel. Eh, Ők valamennyien azt mondják, arra számítanak, hogy az EU vezető szerepet fog játszani a tárgyalások során. Az elmúlt években az Európai Unió már megerősítette együttműködését számos ország dolgozott azon, hogy a világméreti együttműködés erősödjön ezen a területen. Miért? Elsősorban azért, mert a polgárok azt akarják, hogy kezeljük jobban a migrációt. Ők nagyon jogosan követelik ezt tőlünk. Másodszorban azért, mert ez nem nemzeti vagy csak európai felelősség, hanem világméretű felelősség. És harmadsorban azért, mert jobban fel kell készülnünk, készen kell, hogy álljunk a jövő kihívásaira megfelelő választ adni nem lehetünk felkészületlenek többet, hiszen négy évvel ezelőtt az volt a helyzet, amikor Európa egy korábban soha nem látott helyzettel találta szembe magát, és nem volt felkészülve. És nagyon aktuális mindez európai szempontból is, hiszen még mindig nagyon törékeny a migrációs és menekültügyi helyzet, és a, tovább kell erősíteni a szükséges válaszokat. A globális megállapodásokkal megfelelő egyensúlyt kívánunk teremteni, és egy átfogó migrációs politikát kívánunk létrehozni. Valamennyien alakítottunk ki az elmúlt három évben egy megközelítést, ami most már hozza az eredményeket. 2017-ben 20%-kal kevesebben érkeztek Európába, mint 2014-ben a válság előtt. Az EU külső határait jobban védjük. Jobban menedzseljük, jobb a határőrizet. És a harmadik országban, országokban, elsősorban Törökországban elhelyezett migránsok helyzete javult. Csökkent a 50%-kal a menedék kérelmek száma, és a tagállamok egyre gyorsabban bírálják el a kérelmeket. Még több erőfeszítéseket teszünk az irreguláris migránsok visszatérítése ügyében, és segítjük a legális bevándorlást. A jövőbeli megállapodásokban ezek az elemek benne lesznek. Ugyanakkor a megállapodásról szóló viták lehetővé teszik, hogy az egész migrációs menekült, ügyről szóló narratívát, és akarjuk, módosítsuk. Én nagyon nagy mértékben hagyatkozom önökre, az Európai Parlament és az összes nemzeti parlament tagjaira hogy az európai polgároknak a migrációról tényeket közvetítsenek, és nem hitoszokat a választóik felé. És hagyd mondjak most mind a két globális megállapodásról néhány szót. Kezdeném a menekültekről szóló globális megállapodással az elüldözött, a lakhelyükről elüldözött emberek eh, száma eh, korábban soha nem látott eh, számot ért el. 65,5-65,5 millió ember került ilyen helyzetbe. A menekültek, akik az elmúlt néhány évben el kellett, hogy hagyják az otthonukat, egyre többen vannak ezért történelmi szükségszerűség az, hogy globálisan is megállapodjunk az ilyen helyzet kezeléséről. Az Európai Unió meg akarja akadályozni, hogy új konfliktusok törjenek ki eh, azokon a helyeken, ahonnan a eh, menekültek eh, el kell, hogy meneküljenek, de az ilyen konfliktus kezeléshez sok idő kell. Szíriában például még hosszú évekbe telik, mire rendeződik a helyzet és ez alatt az idő alatt fontos, hogy legyen globális felelősségvállalás, szolidaritás, hogy kezelni tudjuk az ilyen elüldözött embertömegek helyzetét. A menekültekről szóló globális megállapodás fenntartható megoldásokra törekszik, azaz, hogy valamennyien jobban fel legyünk készülve, hogy a, e, megelőzzük, e, illetve, ha már ez megtörtént, kezelni tudjuk globálisan is a menekült áramlatokat. A globális megállapodás e, az országok közötti felelősség megosztást is célul tűzik ki, és az Európai Unió ezt a cél teljes mértékben támogatja. Az elmúlt évekbeli tapasztalatok alapján tudjuk, hogy egy válságoknak ellenálló mechanizmust kell létrehozni az emberek védelmére Európában is, és az EU-n kívüli partnerországokban is az EU betartja a kötelezettség vállalásait. 2016-ban 672 ezeren kaptak oltalmazotti státuszt Európában, tehát 2017-ben. Az EU tagállamok 300 82 ezer embernek, többnyire afgának, szíriainak és eh, irakinak eh, nyújtottak eh, oltalmat. Időközben más országban, elsősorban a közel-keleten és Afrikában még sokkal nagyobb számú menekültet látnak el feladatunk és érdekünk is az, hogy biztosítsuk számukra azt a segítséget, amire szükségük van. Az EU török nyilatkozat, vagy megállapodás egy jó példa arra, hogy hogyan lehet támogatni egy olyan országot, ahol kicsit több mint három millió menekültet látnak el. Az EU Törökországnak összesen 3 milliárd euró támogatást nyújt. Ez humanitárius segítségtől, az oktatáson, az egészségügyön keresztül, az infrastruktúraépítésen át társadalmi, gazdasági segítséget nyújt a menekülteknek és ezeket ellátó közösségeknek Törökországban. Miután elmenekültek a háborús zónákból, ezek az emberek eh, addig eh, eh, mennek tovább, amíg egy safe haven nem találnak, egy biztonságos helyet. Ezért kulcsfontosságú, hogy meg tudjuk előzni azt, hogy az emberek kivágjanak ilyen nagyon veszélyes utaknak, és kegyetlen embercsempészek vagy emberkereskedők karmai közé kerüljenek. A író Draftban, a nulladik szöveg tervezetben e, ezeket a e, kérdéseket e, mondjuk ki. Szükség van arra is, hogy leg, legyenek legális utak, hogy kevesebb nyomás nehezedjen az érintett országokra. Az elmúlt két évben az EU jelentős előrelépést tett az európai áttelepítési rendszer 2015. júliusban született meg, valamint az EU-Törökország megállapodás 2016. márciusában, tehát ezeknek a keretében került sor áttelepítésekre mint egy 20-30 ezerre, és a következő évben még ennél is több 50 ezer ember áttelepítését e, tervezzük. A rátelepítési mechanizmusban mindenkinek részt kellene vennie. E, sajnos e, az Egyesült Államok Kíli elhagyta a globális megállapodások folyó tárgyalásokat. Egy nagy ország, amely nagyon régi hagyományokkal rendelkezik az ilyen áttelepítésekben, és amely más országok számára kellene, hogy pozitív példával szolgáljon. Üdvözlöm az operatív intézkedéseket, amelyek az elfogadásra, illetve befogadásra vonatkoznak. Jobban koordinált megközelítésre van szükség valamennyiünk biztonsága érdekében át kell világítani megfelelő módon az újonnan érkezőket. Az adott bázisok felhasználása is nagyon fontos, hogy jobban tudjuk menedzselni az a migránsok menekültek áramlását meg kell eh, tudném határozni, hogy kik a különösen kiszolgáltatott eh, elsősorban a gyermekek, eh, és számukra különös eljárásokra van szükség. A menekültekre vonatkozó kompakt fontos része az, hogy a jövőre jövőbe mutató, fenntartható megoldások szülessenek a szíriai konfliktusban érintett szomszédos országok is kell, hogy kapjanak segítséget. Ez a konfliktus Szíriában sajnos még nem ért véget. És azután itt van például a rohingyákkal kapcsolatos válság. Más, ez, ez is jelzi azt, hogy a világon még számos válságos helyzet alakulhat ki, és nekünk erre fel kell készülnünk. A másik Global Compact a migrációval foglalkozik. Egyre többen menekülnek el a konfliktusok elől. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ma az emberek többsége azonban nem menekül, hanem a mobilitás, az emberek mozgása egy tartós jelenség marad a jövőben is a jövőben a történészek ezt a korszakot az emberek mobilitásának a korszakaként fogják leírni. Ezért a kérdés nem az, hogy hogyan állítsuk le a migrációt, hanem az, hogy hogyan tudjuk ezt közösen jobban kezelni. Két órával ezelőtt találkoztam a két e, társ facilitátorral, akik e, a biztonságos rendezett és szabályos migráció tárgyalásait fogják megkönnyíteni. Megköszöntem a munkájukat, mert ez a Zero Draft, a nulladik tervezet nagyon jó alapja lesz a következő tárgyalásoknak. Elmondtam nekik a véleményemet a e, globális megalapodás csak akkor működhet, hogyha világosan különbséget tesz a reguláris és az irreguláris, a szabályos és a nem szabályos migrációk között. E, minden országnak e, be kell látnia a globális megállapodás keretében is, hogy Először is a befogadó országoknak be kell engedni bizonyos számú embert, az úgynevezett küldő országoknak vissza kell fogadni azokat az állampolgáraikat, akik nem szabályszerűen, hanem irreguláris módon vándoroltak be más országokba. Nem tekinthetünk el demográfiai és gazdasági tényezőktől sem. A legális gazdasági migráció megkönnyítése egy eszköz, amivel az egész migrációt jobban tudjuk kezelni hogyha jól kezeljük a migrációt, akkor ez fontos, pozitív hatást fejthet ki a társadalmakra és a gazdaságokra, a származási országokra és a migránsokra egyaránt. És éppen ezért dolgozunk együtt a tagállamokkal, hogy célzott pilot projektek jöjjenek létre a legális migrációval kapcsolatban bizonyos harmadik országokkal. És ugyanek, ugyanakkor a befogadó országok gazdasági helyzete az in, helyzetét és az integrációs kapacitásokat is figyelembe kell venni, ugyanúgy, mint a társadalmi gazdasági helyzetet a származási országokban. Nagyon komolyan kell venni az illegális foglalkoztatás elleni küzdelmet. A tisztességes munka lehetőséget kell biztosítani a legálisan valamelyik országban tartózkodó eh, bevándorlók számára. Legyünk őszinték, és reálisak, és pragmatikusak azok, eh, akiknek eh, nincs jogosultságuk, minél gyorsabban vissza kell, hogy térjenek a hazájukba. És itt még jobban kell, jobb eredményeket kell elérnünk. Csak akkor tudjuk megőrizni a vendégszeretetünket azok számára, akiknek erre szüksége van, hogyha ezzel nem élnek vissza azok, akik nem kapták meg a maradásra való jogot. A Global Compact iránymutatóként fog szolgálni, és itt kulcsfontosságú a nemzetközi fejlesztési együttműködés is. Egészen világosan kell megfogalmazni kötelezettségeket a származási ország számára, hogy igenis kötelesek visszafogadni a saját állampolgáraikat. Az EU már például Banglades, Gineával és Etiópiával folytat tárgyalásokat a visszafogadásról. A migrációval foglalkozó globális megállapodás ezt az előrehaladást kell, hogy tovább erősítse. És végül egyet kell értenünk azzal kapcsolatban is, hogy akik az országainkba érkeztek, akár menekültként, akár más legális módon nálunk tartózkodók, a megfelelő, teljes szerepet tudjanak játszani a társadalmainkban. Társadalmi és gazdasági érdekek is ezt mondják, hogyha valóban kohézióra alapuló társadalmakat akarunk építeni. Kedves kollégák, nincs vesztegetni való időnk. Ez a két megállapodás megfelelő pillanatban születik. Szeretnék Klódnak köszönetet mondani, hogy megtarthatjuk itt ezt a mai találkozót, mert ez egy rendkívül fontos, történelmi jelentőségű találkozó merészségre van szükség politikailag, operatív szempontokból és pénzügyi szempontból egyaránt. Az Európai Unió és a tagállamok egy hangon kell, hogy szólaljanak ambiciózus megállapodásokra van szükség, erre a két globális kompaktra. Ezek az év végéig meg kell, hogy szülessenek. Közös érdekünk, hogy az egész világon legyen egyetértés a migrációs áramlások, illetve a menekültek kérdésének a kezelésében. Kérem valamennyiüket, hogy vállaljanak szerepet ebben a termékeny, konstruktív eszme cserében kormányaikkal a két globális megállapodásról. Én, ahogyan ezt mindig is megtettem, tájékoztatom az Európai Parlamentet majd arról, hogy New Yorkban hogyan zajlanak a tárgyalások, és örömmel megvitatom majd önökkel is ezeket a nagyon fontos kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon fontosak ezek a témák, és nagyon plastikusan domborította ki a legfontosabbakat közülük. Köszönöm szépen ezt a fontos bevezető szöveget. Most pedig az első szekció hozzászólásai következnek, vagyis a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői kapnak majd szót, illetve üdvözlöm az ENSZ és az NGO képviselőket is. Kérem azokat, akik az első szekció paneljét alkotják, közben fáradjanak ki ide a pódiumhoz. Elbúcsúztatom biztos urat, és néhány másodperc szünetet tartunk, amíg mindenki megtalálja a helyét. So, colleagues, as, um, so as not to uh, take up all of your time, I'm going to... Nem akarom a kollégák idejét rabolni. Még itt az átmeneti másodpercekben is talán már elkezdem a bevezetését a következő szakasznak, ha megengedik, de már nem is kell várnom többet. Tehát üdvözlöm a panel tagjait, tehát hamarosan az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselői következnek. Meszola és Kienge uh, urak első körben, uh, de előbb had üdvözöljem meghívott előadóinkat, akik Röviden, még az eszmecsere előtt a globális megalapodásról tartanak egy-egy rövid bevezetőt. Köszönöm, hogy folyamatosan követik a témát, és velünk együtt követik azt, nem először találkozunk. Tehát üdvözlöm Körk urat, és Lionel Mieto asszonyt, aki az Európai Bizottságnál dolgozik, Papadopoulos urat, aki a menekültügyi szervezet döntéshozója, és Fábio Baggio urat, aki a Szent Szék képviseletében van itt közöttünk. Kedves kollégák, a New Yorki deklaráció kimondja, hogy gyakorlatias megközelítést kell alkalmazni. Hadd üdvözöljem itt hirtelen a két nagykövetünket is, akik eljöttek hozzánk az ENSZ-től. Nos, ez az úgynevezett Zero Draft, a kiindulási alap, január 31-e óta, ennek két része van. Minden előadónk erről a két dologról fog beszélni, és aztán jön az eszmecsere. Nos, Walker Törköt kérem az ilyen HCR-tól, hogy mintegy 15 percben fejtse ki az ENSZ menekültügyi ö, álláspontját. Köszönöm szépen, Morász elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim parlamenti képviselők! Nagyszerű ez a mai lehetőség, hogy ö, önökkel ö, eszmét cserélhetek. Ez a probléma, amiről ma beszélünk, nem csak európai probléma, a világban nagyon sok helyütt jelentkezik, és remélem, hogy az önök támogatásával sikerül is majd egy magasabb szintre emelni a gondolkodást, itt együtt a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Az Interparlamentáris Unió már sokat foglalkozott a migráció és menekült ügy kérdéseivel. Én a széles témán belül most csak a globális megállapodásról beszélnék, a menekültekkel kapcsolatos megállapodásról, de előbb ennek kontextusáról Avramopoulos biztos úr is végül is már vázolta ezt, de én ezt megpróbálom most az ENSZ menekültügyi szervezete szempontjából önök elé tárni. Fontos, hogy ha elkezdjük az eszmecserét, akkor mindig szemlőtt tartsuk ezt a globális szempontot. A, a probléma mérete, e, hatása és bonyolultsága jelentősen megnőtt az utóbbi évek során. A számok is mutatják ezt, de abból is látszik, hogy ö, e, amikor azt mondom, hogy 22,5 millió menekült van a Földön, akkor ezek olyan emberek, akik konkrétan az üldöztetés, a háborúk, az emberi jogok megsértése miatt keltek útra, és menekülnek. És persze a környezeti válságok is hozzájárulnak ehhez, ha nem is ezek az elsődleges elvándorlási okok, fontos szerepet játszanak, mint Szomáliában is, vagy Afrika szalván, Etiópiában és máshol is a környezeti szempontok is a háttérben. És különösen fontos azt látni az európai eszmecsere kapcsán, hogy a legérintettebb országok nem európai országok. Ezek az úgynevezett globális délen ö, szerepel ö, vannak. 84% a világ menekülőinek a világ déli részéből érkezik, Uganda, Dél-Szudán, azok az országok, ahol a teljes körülön hiányzó infrastruktúra, a humanitárius válság tűrhetetlensége kényszeríti az embereket hazájuk elhagyására. És 60%-a minden menekültnek tíz országba menekül. Tehát ha globális aspektust akarunk érvényesíteni, akkor ezt jó tudni. És, és vannak ugye bőven a menekülteken kívül belső migránsok, akik a saját hazájukban váltak hontalanná, és Mavramopoulos biztos úr Myanmarról és Bangladesről is beszélt, ezekben az országokban, illetve hát Bangladesben most több mint 700 ezer rohingya menekült van, és ezek a menekültek teljes hontalanság állapotában vannak. Egyik ország megtagadja tőlük az állampolgárságot, a másik nem adta meg nekik. 96 óta az ENSZ közgyűlése leszögezte, hogy a menekült ügyi probléma, nemzetközi globális probléma, mindenkit érint, mindenkit kell, hogy érintsen, és csak nemzetközi együttműködésben lehet a válaszokat megtalálni. Ennek a problémának az elismerése a 90-es években az ENSZ-ben fontos mérföldkő volt, hiszen ekkor ö, született meg a cselekvés akarása, és Ekkor alakultak ki a, azok a jogi keretek, amelyek a menekült ügyi helyzetet valamelyest kezelik. Ez persze nem csak jogi kérdés, hanem intézményi kérdés is. Ugye létrejött az UNHCR és a palesztin menekültügyi szervezet, és ennek a legfrissebb megnyilvánulása, az ENSZ legfrissebb New Yorki nyilatkozata, és ebből két folyamat és két termék vezethető le, hogy hogyan lehet rendezetten kezelni a migrációt és a menekültek kérdését. Egy kicsit hibrid szöveg ez, mert a fő biztos kérte föl az ENSZ szakszervezetét arra, hogy egy átfogó, gyakorlatias, ugyanakkor országokra lebontott dokumentumot alkosson, dokumentumot, és valamennyi szereplővel egyeztesse, mielőtt megalkotja a szöveget, tehát a tagállamokkal, nem, civil szervezetekkel, az érintett közösségekkel, hogy aztán egy kiegyensúlyozott szöveg jöjjön létre. Ennek a folyamatnak most az utolsó fázisában vagyunk, mint egy 13 ország jelentkezett a CRF-re, és öt informális egyeztetést tartottunk tavaly Genfben, és számos helyi regionális konzultációt, és ezekből született meg az úgynevezett Zero Draft, amely január 30-án, 31-én látta meg a világot Genfben, és amely az ENSZ tagállamai felé intézett felhívás, és amely azt kéri, hogy az új tapasztalatok, az új kihívások tükrében minden tagállam gondolja át a saját megközelítését, és Avramopoulos biztos is beszélt erről, hogy ez most már az EU tagállamaiban is kezd lecsapódni. Mit is jelent ez a globális megállapodás? Mit mond ki a Zero Draft? megpróbálja azokat a hiányosságokat orvosolni, amelyek a nemzetközi felelősség megosztásban jelenleg mutatkoznak. Ez egy kemény dió, sok éve küzdünk már a problémával. Az 51-es konvenció preambulumában is megfogalmazódik a probléma, de azóta sem oldódott meg, és sikerült lebontani ezt a gyakorlat nyelvére. Tehát, hogy tudjuk, hogy van ö, felelősség ö, ö, gap, de hogy ezt hogyan lehetne áthidalni, ezt mindmáig nem tudtuk. De olyan sok év, 17 év tapasztalattal gyűlt már össze, hogy itt volt az ideje, hogy egy, ebben a globális megalapodásban most ö, adjunk egy túlkitet arra vonatkozóan, hogy az érintett országok milyen eszközökkel rendelkezhetnek, ugye Banglades, Uganda, Etiópia példáján is látjuk, hogy az elhúzódó, befagyott konfliktus helyzeteket hogyan lehet enyhíteni, oldani, és akkor most még 3,5 millió szírmenekült adódott ehhez a hatalmas problémához csak az utóbbi néhány év alatt. Ugye vannak donor államok, az EU államai nagyon fontos szerepet játszanak donorként, de a visszatelepítés, illetve az áttelepítés, a, a, a arányos elosztás, ez már más országokat is érint, nem csak a, a donorországokat, nem csak a szomszédos országokat, hanem ez egy globális feladat. És a a Világbank számos humanitárius programot működtet, de ez még nem oldja meg azon menekültek helyzetét, akik hosszú éveken át beleragadnak egy helyzetbe, és amikor már gyerekek születnek menekültáborokban, akkor az ő iskoláztatásukat, egészségügyi ellátásukat meg kell szervezni. Tehát állam mi feladatokat kell vállalnia annak, aki a menekülteket befogadta, és ebben nem szabad ezeket az országokat egyedül hagyni. Támogatni kell az önkéntes hazatelepülési rendszereket, és ahogy a főtitkár kifejtette, a legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre kell foly, fordítani, a probléma gyökereinek kezelésével kéne a nemzetközi közösségnek elsősorban foglalkozni. A globális megállapodás nem szerződés, nem konvenció, nem nemzetközi megállapodás, jogi értelemben nem kötelező, ugyanakkor valamennyi tagállam remélhetőleg elfogadja majd, és ha elfogadja, akkor mégiscsak meghatározóvá válhat abban, hogy az egyes országok hogyan állnak a kérdéshez, és hogyan egy, egyeztetnek, hogyan fonják szoros együttműködésüket. Önök parlamenti képviselőként is talán átélik azt a dilemmát, hogy hogy mivel a probléma globális jellegű, ugyanakkor minden helyi szereplőnek is kéne tenni valamit tenni a megoldásért, és Európának különösen, és eddig is végül is Európa élen járt a probléma enyhítésében általában, az intézmények szintjén is, és a tagállamok szintjén is, de láthatóvá kell tenni, és jól finanszírozottá ezeket az eszközöket, és önök parlamenti képviselőként meg kell, hogy teremtsék ezt a hidat a globális feladatok és a helyi és az európai költségvetési lehetőségek között. Az Európai Bizottság, amikor a költségvetést tervezi, oda fog figyelni arra, legalábbis ezt reméljük, hogy kiszámítható keretek között nyújtson Európa támogatást a globális problémák megoldásához, a befogadó országok feladatainak ellátásához, és persze észrevegyük azt, hogy nem, még mindig nem Európában van legtöbb menekült, Európa viszont nagyon sokat tehet a befogadó országok probléma kezelésének segítésében. És persze egyéb kiegészítő visszatelepítési és egyéb intézkedések tömege szükséges. Még csak az elején vagyunk ezeknek a kiegészítő intézkedéseknek, a megfogalmazásuknak, pedig sürgősen szükség lenne rájuk. Afrikában, Szíriában, a lehető legsürgősebben meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy, hogy ezek a kiegészítő intézkedések elérjék az érintetteket, és még ha gyorsan cselekszünk, akkor is ez egy több éves folyamat lesz, míg teljes körül megvalósul. Utolsó gondolatom jön, mert végül is önök itt ismerik a közös menekültügyi rendszer működését, nem kell elmagyarázni azt, de annyit elmondhatok talán, hogy a közös európai menekültügyi rendszer nyilván szolidaritásra kell, hogy alapuljon, és fontos, hogy Európából az az üzenet menjen ki, hogy Európa valamennyi tagállama elkötelezett az alapjogi karta betartásáért és a menekültügyi szabályok teljes körű végrehajtásáért, ezt önként vállalja. És mindent megtesz annak érdekében, hogy az érvényesüljön. A konzultációkat az EU tagállamaival folytatjuk. Reméljük, hogy júliusra elkészül a közös szöveg, tervezet, és azt is reméljük, hogy sikerül megvalósítani egy egyensúlyt egyfelől az önkéntesség, a dokumentum önkéntessége, ugyanakkor az odaszánás, az elszántság, az elköteleződés mértéke között, hogy a legsúlyosabban érintett országokkal, Európa tagállamai szolidaritást vállaljanak. Ez egy hosszú, kemény feladat, de bízunk abban, hogy Európa és önök, mint európai parlamenti képviselők pozitív szerepet fognak játszani. Ugye eddig is ilyen szerepet játszottak, de hogy ezt a szerepüket továbbra is vállalják majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Türk úr, hogy az ENSZ álláspontját ismertette. Kedves kollégák, a nemzeti parlamenti képviselők, akik szeretnének felszólalni vagy hozzászólni, töltsék ki ezeket a kis nyomtatványokat. Vannak már néhányan, úgyhogy legyünk óvatosak, mert ugye ennek a szekciónak 16 óra 15 perckor vége kell, hogy legyen, higgyék el, hogy 8 perc után senki sem hallgat senkit, úgyhogy miután nagyon sokan szeretnének hozzászólni, kérem, hogy mindenki fogja össze a mondani valóját. Most az utolsókat felveszem, az utolsó felszólalókat, és utána le fogom zárni a felszólalók listáját nagyjából 5 perc múlva. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság és a DJ Echo nevében Nyitol Leon asszony szólhat most hozzá. Elnézést kérek. Éppen az ön kollégájának mondom itt a 8 percet, de hát önre is ez vonatkozik. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, kedves nemzeti parlamenti képviselők, kedves panelisták, nagyon örülök annak, hogy meghívták az Európai Bizottságot is erre a mai vitára. A meetingnek erre a speciális szekciójára. Szeretnék Avramopulus úrhoz csatlakozni, azzal kapcsolatban, hogy nagyon jó az, hogy a mai napon megszervezték ezt a találkozót, hiszen a két Zero Compact megjelenése után ez nagyon időszerű lett. Avramopoulos úrhoz és az ENSZ menekültügyi főbiztosságához hasonlóan szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy ezzel a két fontos kérdéssel foglalkozik. Az újévi elfogadása a vonatkozó dokumentumoknak 2016. január 1-én egy nagyon fontos dokumentum volt ez, amelyenek köszönhetően a nemzetközi közösség nagyobb felelősséget vállal a menekültügyi válságokkal kapcsolatban. A menekültek és menedékkérők száma egyre magasabb, és gyakorlatilag nagy valószínűséggel tovább fog növekedni ez a szám, mert a régi konfliktusokat még nem sikerült megoldani, és új konfliktusok is lesznek. Ugyanakkor ez a globális megállapodás nagy lehetőség is arra, hogy a hatékonyságot és a fenntarthatóságot növelni lehessen a menekült válságok kezelése kapcsán. Hosszú ideje az Európai Unió a UNHCR-ral együtt oldotta meg a problémákat, és már nagyon régóta az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtására szánt források, főként az üldöztetések Libanon, Törökország, Uganda, Kenya, Irak területére mentek. Ezek olyan helyzetek voltak, amelyekben mi is közbeléptünk, de csak néhányat említettem itt. Szeretném ezt a lehetőséget megragadni, hogy megköszönjem azt, hogy milyen nagy munkát végeznek azok az országok, amelyek nagy mennyiségű, vagy tehát sok menekültet fogadtak be. Ugye az Európai Unió új politikákat is kidolgozott ezeken a területeken. 2016 áprilisában az Európai Bizottság elfogadott egy kommunikációt, amely az üldöztetésről szól. Ez az Európai Unió elkötelezettségét is mutatta 2016. májusában a vonatkozó világ találkozón. Hosszú évek tapasztalatát foglaltuk össze ebben a dokumentumban, és itt főként az igények, a belső menekültek és a, és a menekültek igényeire gondolunk nagyon fontos az, hogy ezeken a segítségnyújtásokon keresztül tudjuk javítani az életminőségét a, ezeknek az embereknek, hiszen egyre hosszabb ideig tartanak a menekült válságok. A megelőzés szintén nagyon fontos, és szeretnénk ahhoz is hozzájárulni, hogy a meglévő helyzetekben szép lassan és fokozatosan ki lehessen vezetni a humanitárius segítségnyújtást. Éppen ezért a humanitárius és politikai erőknek kell lépnie ezen a területeken egy olyan megoldást kívánunk előmozdítani, amelynek köszönhetően méltóságos emberi, vagy méltányos emberi életet tudnak élni a menekültek, és hosszú távú a megoldásokban gondolkodunk. Most éppen különböző helyzetekben próbáljuk ki ezt a kommunikációt. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nagyon hasonló a helyzet a globál kompaktban megfogalmazottakban is. Itt most nem szeretném megismételni azt, amit Avramopoulos biztos már elmondott, de mégis néhány általános megjegyzésem azért lenne. Először is az Európai Unió elismeri azt, hogy az egész világon a menekültügy legfőbb felelőse a UNHCR, tehát az ENSZ szakosított menekültügyi szervezete, és ezért szeretném megköszönni a UNHCR munkáját is ebben az egész folyamatban. Másodrészben pedig az Európai Unió a vonatkozó nemzetközi jog alapján jár el, és támogatjuk azokat a struktúrákat, amelyek a megállapodásban szerepelnek. Egyrészt, egyrészt az akciótervet és annak legfontosabb gondolatait, amelyekre már utalt Avramopoulos biztos is. Ezzel a cselekvési tervvel kapcsolatban nagyon nagyra értékeljük azt, hogy egy gyakorlatias megközelítést láthatunk, és a belső menekültek, illetve a menekültügyi válságok problémáit próbáljuk fel a nemzetközi együttműködés, a szolidaritás, a különböző érintett felek bevonása és a, meg, és a hosszú távú megoldások azok a kulcsfontosságú elemek, amelyeknek mindenképpen szerepelnie kell a globális menekültügyi megállapodásban. A következő hónapok során az Európai Unió konstruktívan részt fog venni a konzultációkban, vitákban, és reméljük azt, hogy ezen az egész folyamaton keresztül egy sikeres jogalkotási eszközt fogunk tudni elfogadni, amelyre egyébként utalt Avramopoulos biztos is, aki szerint ez egy rendkívül fontos és időszerű eszköz lesz a kezünkben. Sikerült 6, 8 perc alatt megoldani. Én látom, hogy egy 10-12 perc után az emberek egyszerűen kikapcsolnak, úgyhogy lesznek kérdések is, és szeretném, hogyha a panel is a releváns kérdésekre majd választ tudna adni. Papadopoulos úr következik az ECFIN-től. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak a mai parlament közi találkozóra. Az NGO-k, a civil szervezetek képviselem, és a civil szervezetek közössége által képviselt főgondolatokat szeretném megosztani önökkel. Azzal kezdeném, hogy elismeréssel adózunk az UNHCR erőfeszítéseinek a globális megállapodással kapcsolatban, és ebben számít számítanak, a, és tavalyi egész évben számítottak a civil szervezetek aktív részvételére is. Az Európai Unió a New Yorki nyilatkozat óta az összes tárgyaláson aktív szerepet vállalt a fejlesztési területen is, és humanitárius segítséget nyújtott számos területen. Nagyon átfogó, az, az átfogó menekült ügyi keret nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, ugyanúgy, mint a cselekvési program, és egyfajta hangsúly áthelyeződést figyelhetünk meg. Most már nem men, csak menekült táborokról, menekülteknek nyújtott segítségről van szó, hanem a befogadó közösségeknek adott segítségről is, az önállóság fontosságának a kiemelésétől, tehát a cselekvési program kiemeli azt, hogy erősíteni kell a kapcsolatokat a fejlesztési terület fontos szereplőivel, mint például amilyen a világbank. Ezek nagyon ígéretes és pozitív elemek. Ugyanakkor, hogyha azt akarjuk, hogy a globális megállapodás valóban átalakítsa a nemzetközi közösség menekültekhez való hozzáállását, akkor még két dologgal ki kell egészíteni a cselekvési programot. Először is egyfajta kollektív ambíciót kell kialakítani, kereteket, célkitűzéseket. Másodszorban egy kicsit operatívabbá kell tenni mindezt. Iránymutatást kell adni az államoknak, hogy hogyan kezeljék a migráns menekült áramlatokat. Ami a úgynevezett kollektív ambíciót illeti. Térjünk vissza röviden a cél, Global Compact célkitűzéseire előttem szóló ezt említettem, az is elhangzott, hogy a nemzetközi eh, menekülteket eh, oltalmazó rendszerben vannak eh, lyukak, hiányosságok, növelni kell, és egyenlővebbé kell tenni a, a felelősség megosztást az egész világon és ez a nagy hozzáadott értéke a Global Compactnek. De először is egy definícióra van szükség. Mit értünk az alatt, hogy globális felelősség megosztás? Konkrét kötelezett, vállalásokra van szükség, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, a menekültek befogadásával, a valamilyen oltalmazotti státusz megadásával kapcsolatban, azután itt van az áttelepítés, a resettlement kérdése, itt fontos, hogy több legyen a should és a will, azaz, hogy mit kellene megtenni, olyan megfogalmazások, amik biztatóak, bátorítóak. Folker már kapott számos ilyen feedbacket a civil szervezetekről, és ő is egyetért velünk. Azután szükség van globális hatályra. Jelenleg azt szerepel, hogy interested states, tehát érdekelt államok, de itt igazából egy kollektív felelősségre van szükség, hiszen a világ menekülteinek a többsége a fejlődő országokban tartózkodik, de hát azért gazdag államok között is, a donor államok között is vannak menet küldteket felvevő befogadó országok. Tehát itt tényleg a cselekvési programban mindezt figyelembe kell venni. Meg kell erősíteni a non-refoulement, a e, visszaküldés tilalma, illetve a e, menedékhez fűződő jog érvényességét. Biztosítani kell a menekültek e, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, az emberi jogok tiszteletben tartását, már a preambulumban lehetne hivatkozni arra, hogy mindegyik országnak ratifikálni kell a Genfi e, egyezményt. E, ezeket a szövegbe ilyen hivatkozásokat be e, lehetne venni. És a kollektív ambícióhoz tart tartozik az is, hogy egy kicsit operatívvá, képesebbé kell eh, tenni a jelenlegi rendszert. A eh, nulladik tervezetben jelenleg eh, szó van elvekről is, és egyfajta operatív iránymutatásról, operational guidance-ről, vagy hogy mit, hogyan kell eljárni valóban, amikor nagy tömegek vándorolnak. Itt szükség van azonnali intézkedésekkel, közép- és hosszú távú intézkedésekkel kapcsolatos felelősség megosztási konstrukciókra. Azután az egész vita során az volt az egyik mottónk, Eh, hogy a társadalom egészének részt kell venni a munkában, és ezt részletezni kell, hogyan, hogyan kell ezt koordinálni, hogyan lehet elérni azt, hogy a eh, szisztematikus módon a menekültek is részt vegyenek eh, ezekben a programokban. Azután világosan kell definiálni a, mm, azokat a tényezőket, amelyek elősegíthetik a különböző nemzeti programok végrehajtását. Ezeket részletesen ki kell fejteni a cselekvési programokban. Szükség van emellett egy monitorozó és értékelési rendszerre, és lehet, hogy ezt hozzá lehet kapcsolni a fenntartható fejlesztési célok joghoz a nemzeti végrehajtás tekintetében. Az elszámoltathatóságot is definiálni kell, és azt is, hogy tényleg segítünk nekik, nekik a, abban, hogy ahol tartózkodnak, ott fenntartható módon tartósan is tudjanak élni, és itt mérni kell tudni az előrelépést, egy monitoring rendszerre van szükség. A válaszok mindig specifikusak az adott régiókra, különböző hálózatok, struktúrák, amelyek regionális szinten működnek. Egy kicsit világosabb iránymutatást kell, hogy kapjanak a cselekvési programban. És végül a két kompakt, a két megállapodás kiegészíti egymást, most, hogy elkészült a nulladik tervezet, ki kell alakítani a koordinációs mechanizmust a két megállapodás között, hiszen vannak, van egy sor kérdés, ami migránsokat és menekülteket egyaránt érint, hiszen ezek a vegyesek, ezek az áramlások fontos biztosítani a koherenciát, meg kell teremteni az azonnali befogadás feltételeit, a menekültek mentését és a különösen kiszolgáltatott csoportok segítését. Elnök, köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy a civil szervezetek, az NGO-k nevében is beszélt. Most pedig eh, Fabio Baggio atyának adom meg a eh, szót a Szent Szék eh, képviseletében. Helen, so you can... Köszönöm szépen, olaszul fogom elmondani a hozzászólásomat, úgyhogy a tolmácsokat vegyék igénybe. Kedves hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni Claude Moraesnak, a LIBE szakbizottság elnökének, hogy meghívott bennünket, és röviden ismertethetem a Global Compacttal kapcsolatos véleményünket a Szék menekültügyi államtitkársága részéről. Én képviselem ezt a szervezetet a mai napon itt. A mai napon a parlamentközi találkozó egy fontos lehetőség számomra, hogy kifejezésre juttassam azt, hogy a Szék és az Európai Unió hasonlóképpen gondolkodnak és mindketten részt vesznek a két globális megállapodás, a menekültek és a biztonságos migrációra vonatkozó globális megállapodás kidolgozásában. Ennek az eredményeit a szem, második szemeszterre várhatjuk. Ferenc pápa vezetője ennek az államtitkárságnak, és egy 20 pontból álló a listát állítottunk össze, és ezt át is nyújtottuk az ez illetékes szolgálatainak. Befogadni, védeni, előmozdítani és integrálni, ezek az iránymutatóink a 20 pont kidolgozásában. Ezen keresztül hatékonyan tudunk hozzájárulni egy holisztikus megoldás kidolgozásához. Úgy gondoltuk, hogy egy egységes dokumentumot dolgozunk ki a két megállapodásra vonatkoztatva, abból kiindulva, hogy tulajdonképpen a migráció egyre inkább ilyen vegyes hullámokban érkeznek a migránsok és a menekültek, de hát elsősorban emberekről beszélünk, akiknek elidegeníthetetlen emberi méltósága és emberi jogai vannak. Éppen ezért fontosnak gondoljuk azt, hogy a két globális megállapodás megfogalmazásánál a lehető legharmonikusabb megfogalmazást alkalmazzuk, és egy globális migrációs komplex helyzetre adjunk ezen keresztül választ. Ennek ellenére nem lesz nehéz felismerni a gyakorlati jellegű javaslatainkat a nemzetközi oltalmazásra oltalmazással kapcsolatban. Itt olyan gyakorlati megközelítéseket alkalmaztunk, amelyeket a helyi közösséges és helyi közösségek és a katolikus szervezetek már gyakorlatban is átültettek, és ezeket könnyen lehet majd alkalmazni más földrajzi területeken is. Az Európai Unió és tagállamai nagyon sok olyan gyakorlattal büszkélkedhetnek, amelyek, megfog, meg, amelyek megfelelnek a mi 20 pontos akciótervünknek. És éppen ezért a menekültügyi államtitkárság rendkívül fontosnak gondolja azt, hogy az Európai Unió és a tagállamai hogyan és miként járulhatnak hozzá a folyamathoz. Milyen elveken és milyen alapgondolatokon alapszik mindez? egy olyan integráns humanizmusra alapozzuk mindezt, amely ebben, ezen a kontinensen született meg, és amelynek köszönhetően nemzetközi egyezmények, megállapodások és alkotmányok születtek. Most még Ferenc pápát szeretném idézni. A humanisztikus Európa, amely a demokrácia és a szabadságjogok előmozdítója, különböző művészek nemzetek és nagy emberek szülő anyja, olyan embereké, akik meg tudták védeni, és emberi méltósággal tudták megtölteni az emberi életet, és ők még egyszer azt kérik, hogy Európa mutassa meg vezető szerepét ezen a területen. Akkor, amikor mások feladják és mások elvesztik a lendületüket, akkor az Európai Unió államai, akik nagy tapasztalatokkal és múltal rendelkeznek ebben, lendületet adhatnak az ENSZ munkájának egy jobb világ megalkotásában, úgy, hogy mindenki vállalja rá és felelősséget. A menekült, menedékkérők és menekültek, akik az Európai Unióba érkeztek az elmúlt évek során, nagyon sok programot hoztunk létre az ő számukra, nemzeti szinten is, és Európai Unió szinten is ilyen például a Dublini rendelet megreformálása, azt mutatják, hogy az Európai Unió nagyon komolyan veszi a menekültügyi kérdéseket. A menekültügyi megállapodás nagy lehetőség arra, hogy más kontinenseket is bevonjunk ebbe a folyamatba, annak érdekében, hogy közös válaszokat tudjunk adni szélesebb körben és hatékonyabban. Köszönöm szépen. Thank you very much, Chef. Uh, Köszönöm szépen, Bágyó atya. És most pedig következik a vita. Köszönjük szépen uh, a türelmet, és a panel tagjai bármilyen felmerülő kérdésre választ fognak adni természetesen szinte mindenki szeretne kérdezni. A rossz hírom az viszont az, hogy csak néhány percünk van. Úgyhogy most, kedves parlamenti, európai parlamenti képviselők, kérem, hogy mindenki maximum két percben kérdezzen. Olyannal kezdem, aki biztos, hogy erre képes is lesz. Mindig ö, pingpongban fogunk haladni. Először egy parlamenti képvi, európai parlamenti képviselő, és aztán egy nemzeti parlamenti képviselő következik. Metzola asszony lesz az első a néppárt részéről. Köszönöm szépen, Claude. Megfor, megpróbálok a lehető leggyorsabban kérdezni. Majdnem másfél évet vett igénybe a jelentés kidolgozása, úgyhogy ezt most ismertetném azért. Elfogadtuk ezt az anyagot, de közben szinte szürreális a helyzet menekültügyi szempontból. Az emberek még mindig meghalnak a tengereken, és nekünk politikusként meg kell értenünk azt, hogy biztosítanunk kell azt, hogy ezek az emberek ne csak a statisztikákban szereplő számok legyenek. Ehhez pedig arra van szükség, hogy megváltoztassuk a gondolatunkat, ne mindig sürgősségi üzemmódban dolgozzunk. Itt az Európai Parlamentben is egy hosszú távú fenntartható vízióra van szükség. A szolidaritásból kell kiindulnunk, ez az az alapelv, amely az összes migrációs megközelítésünket át kell, hogy hassa. Hiszen olyan gyakorlati intézkedésekre van szükség, amelyek egyrészt leépítik azokat a bűnszervezeteket, akik kihasználják a legkis, és kizsákmányolják ezeket az embereket, ugyanakkor különbséget kell tudnunk tenni azok között, akik oltalmat jönnek keresni Európába, akiket elüldöztek valahonnan, és azok között, akik csak munkát keresnek. Ugyanis ez a kettő, ez nem egyforma, nem lehet mindenkinek biztosítani a különbségtétel nélkül a menekült státuszt. A relokáció és egy olyan unió, amelyben meg kell osztanunk a felelősségeket is, tehát ezt is felelős módon kell megtennünk egy jobb és erős teljesebb megközelítést kell alkalmaznunk, és hogyha erre képesek leszünk, akkor talán majd az emberek nem fognak lélekvesztő hajókra ülni és a halált kockáztatni, hogy Európába jöhessenek. A tagállamoknak pedig a külső határok védelmében kell eljöjárniuk, amennyiben ez a feladat esik rájuk. És hosszú távon pedig nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy mik azok a problémák, amelyek a gyökereit jelentik a migrációnak, tehát oldjuk meg a geopolitikai kihívásokat, új integrációs megközelítést is alkalmaznunk kell, mindenkit védenünk kell, de ugyanakkor azt is várhatjuk, hogy az emberek, akik Európába érkeznek, az uniós alapértékeket tiszteletben tartsák. Köszönöm szépen, Metzola asszony, a néppárt részéről Máltából. Most egy két perces ilyen leszámolót, stoppert állítottunk be. Kienge asszony következik az SND-től Olaszországból. Kienge asszony volt egyébként Metzola asszonyal együtt a holisztikus megközelítés az Európai Parlament migrációs politikájával kapcsolatos című állásfoglalásának. Köszönöm szépen Moraes úr, és köszönöm mindazoknak a vendégeknek, akik illusztrálták a helyzetet és a menekültügyi globális megállapodás tartalmát. Ahogyan az elnök úr is utalt rá, ez egy olyan történelmi lehetőség, amelynek az a célja, hogy nemzetközi problémákat oldjanak meg a mobilitásra vonatkoztatva minden aspektusában, mert a két megállapodás egymástól nem független. Nem is szabad elfelejtenünk azt, hogy ezeknek a megállapodásnak az elfogadása egymást fogja erősíteni. A nemzetközi migráció multidimensionális és transvestális kérdés, és ezért globális megközelítésre és problémá, probléma megoldásra integrált megoldásokra van szükség. Senki se vonhatja ki magát ennek a folyamatnak a hatásaiból, és ezért úgy gondoljuk, hogy a migráció az azonos elbírálás alá kell, hogy essen minden tagállam által a szolidaritás mentén, amely egy keretrendszert kell alkosson, és ez egyébként a holisztikus megközelítésre vonatkozó európai parlamenti állásfoglalás gondolataival is egybeesik. Nagyon fontos az, hogy azok az országok, amelyek a legszegényebbek a világon, megkapják a megfelelő segítséget. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a következő tárgyalások során támogassuk ezt a dokumentumot, és az emberi jogok, a biztonság, az emberek méltóságának megőrzését biztosítanunk kell, ahogyan Bágyó úr is elmondta, az emberi jogok a legfontosabbak, főként a kiszolgáltatott helyzetben lévők, a nők és a gyermekek jogait kell politikáink központjába állítani. A visszatérés tiltásával kapcsolatban fontos elmondanunk azt, hogy fenntartható fejlesztési célokkal, a 2030-as ENSZ ágendával összhangban kell eljárni. Burindiban és Kongóban, ami most emberi mészárszékként működik, konkrét megoldásokat igényel a nemzetközi közösség részéről. A globális megállapodásoknak akkor lesz sikere, hogyha a valósághoz közelítő megoldásokat fog javasolni, mert különben el fogják veszíteni azt a, a történelmi szerepüket, amelyre Morás úr is utalt a felszólalás elején. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy nemzeti parlamenti képviselőt szólítok. Magyarország részéről a népet képviseletében. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem halljuk nem halljuk a felszólalót, nincsen mikrofon, mikrofon, mikrofon, mikrofon. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, Magyarország részéről kiegyensúlyozott elemként értékeljük, hogy a tervezet a Genfi konvencióból fakadó kötelezettségek mellett utal a befogadó országok legitim biztonsági aggájaira is úgy véljük hogy a humanitárius szempontok mellett a nemzetbiztonsági szempontokat is érvényre kell juttatnunk a migrációs válság kezelése során. egyetértünk azzal a megállaptással hogy a biztonsági kockázatot jelentő személyeket már a határátlépésnél ki kell szűrni a nemzetközi védelemre jogosultak közül. üdvözöljük továbbá az európai unió migrációs politikájának külső dimenziójával összefüggésbe hozható elemeket mint a tranzitzónák és biztonsági térségek létrehozása az eljárások lefolytatására. meggyőződésünk hogy biztonságunk megvédésének az unió területén kvül kell kezdődnie olyan megállapodásokat kell kötnünk a harmadik országokkal amelyek magukba foglalják a migráció megálltásának a migránsok visszatérésének visszafogadásának valamint a származási országukba való reintegrációjának célkitűzését is a külső határok védelmét szolgálják az európán kvül felálltott hotspotok is amelyek segtségével szét lehetne választani a védelemre jogosult menekülteket a gazdasági migránsoktól. elengedhetetlennek tartjuk hogy világos különbséget tegyünk a tényleges menekültek és a gazdasági bevándorlók között javasoljuk hogy a tervezet szövegében jelenjen meg a nemzetközi védelemre nem jogosult személyekre vonatkozó eljárás is. a migráció kiváltó okainak kezelése és a helyben történő segtségnyújtás szintén meghatározó és tartós eredményeket hozó elemei a migrációs válság kezelésének hatékony lépéseket kell tenni azon országokban ahonnan a bevándorlók érkeznek gazdasági kulturális oktatási területen továbbá hangsúlyt kell helyezni a radikalizáció visszaszortására. magyarország támogatja a származási és tranzit országokkal való együttműködés kialaktását és elmélytését célzó lépéseket. a menekültek integrációja nem szerepel magyarország elsődleges céljai között meggyőződésünk hogy a közös célnak arra kell irányulnia hosszú távon hogy lehetővé tegyük a menekültek számára származási országukba történő visszatérést. köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you very much. Um, colleagues, you know this uh, two minutes uh, thing is not a guideline, it's an actual. A két perces felszólalás idő, ez nem csak uh, hát egy iránymutatás, hanem szeretnénk, hogyha mindenki szigorúan be is tartaná hogy mindenki szóhoz juthasson. Ezt a témát lehetetlen egyébként ilyen rövid idő alatt érdemben eh, megtárgyalni. A európai parlamenti képviselők már tudják, hogy milyen kevés idő áll rendelkezésre. Fog, próbáljuk ezt eh, szem előtt tartani. Hol van a következő felszólaló? Parancsoljon, azt mondjam, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. a mai eszmecsere nagyon fontos mérföldkő, mert az, hogy beszélünk egymással és konklúziókat vonunk le közösen, ez megteremtheti egy közös együttműködés alapjait és a globális fellépés alapjait. A globális megalapodást véleményem szerint valamennyi tagállamnak szem előtt kell tartania, és be kell tartania, még ha nem is kötelező. 2015-ben Európát elérte a második világháború utáni legnagyobb menekült hullám. És ennek elsősorban a szír háború volt az oka, de a közel-keleti válság általában, és a gazdasági válság és politikai válság Afrika egyes országaiban. Európának tehát szerepet kellett vállalnia, nem térhetett ki a szerepvállalás elől, és úgy érzem, hogy az egyetlen megoldása a problémának hosszú távon a szegénység felszámolása, a háborúk befejezése és a származási országokban a körülmények javítása. Ehhez persze közös fellépésre van szükség, és az alap problémák feltárására, és készségre, politikai akaratra, szolidaritásra, amely aktívan segít a származási országokban a körülmények javításában. Ehhez a tagállamok közötti együttműködésre van szükség, az emberi jogok, alapértékek egyértelmű, szigorú közös elismerésére. Sok akadályt látunk még mindig a menekültek családegyesítés útjában. A Dublini rendelet és az európai megalapodások elvileg kimondanák, hogy a családegyesítés idő határa 6 hónap. ugyanakkor menekültek elakadtak Görögországban, Olaszországban főleg, és státuszuk tisztázatlan, családjuktól elszakítattak. A nyilatkozatban egyéb dolgok is vannak, amelyek a gyakorlatban alig teljesíthetők. Most Törökországot az EU elismeri biztonságos országként, miközben nem az, és nagyon sokan vannak a görög-török szigetvilágban is olyanok, akik iszonyú körülmények között tengetik életüket, mert sehol nincsenek. Legalapvetőbb emberi jogaik sem érvényesülnek. Ezért Elnézést, elnök úr, hagyj fejezem be a mondatomat legalább. Több szolidaritásra lenne szükség, és a globális megalapodás megfontolására, megszívlelésére. Tizen... Egy másik ülésünk és kezdődik, másik szekciónk és kezdődne már. Kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. 16 óra 15-kor már váltanunk kellene. Kérem, ne tartsanak előadásokat, csak lényeges gondolatokat tömören. Európai parlamenti képviselő következik, két percben, kettő percben, tessék. Nagyon szépen köszönöm, Claude. Én egy konkrét gondolatra szeretnék most utalni, ez pedig arra vonatkozik, hogy a migrációs válságot az emberkereskedők kihasználják, és gyakorlatilag rabszolga sorsba kényszerítik bele az embereket, és ezt a rabszolga kereskedelmet ezt be kell szüntetni. Nagyon hatékony és brutális ez a világ. Elképesztő pénzeket is keresnek a az embercsempészek, és sajnos ez a migrációs válsággal még inkább megerősödött. Ugye itt a migránsok illegális behozataláról mm, van szó, és ugyanakkor a az áldozatoknak nincsen semmiféle védelemre joga, őket kihasználják, kizsákmányolják, és közöttük nagyon sokan kis gyermekek, nők, akiket szexuálisan is kizsákmányolnak, többször megerőszakolnak, és akár a központokban is én találkoztam olyan nőkkel, Görögországban és más területeken is, ahol hát sajnos prostitúciót is találtunk a központokban, bár ezt senki sem mondja így kihivatalosan. Éppen ezért fontos lenne, hogy az adott tagállamok részéről statisztikákat kapjunk, és megfelelőképpen védeni tudjuk ezeket az áldozatokat mindig általában beszélünk az áldozatokról, pedig arra lenne szükség, hogy az áldozatokat külön csoportokba osszuk be, és hogyha valaki ö, elrabol valamit az utcán, akkor azra valamilyen szankció van, viszont az emberkereskedelemre gyakorlatilag semmi nincsen, éppen ezért nagyon fontos a gyermekek, a nők kizsákmányolásának megszüntetése, hiszen ők az első rangú áldozatai az embercsempészeknek. Ők a legveszélyeztetettebbek a különböző migráns csoportokon belül, és nagyon gyakran az emberek nem is tudnak erről. Köszönöm szépen. Köszönöm nemzeti parlamentek nevében. Siri Jones következik az Egyesült Királyságból az SND részéről. Nagyon örülök annak, hogy itt vagyok az Egyesült Királyságból, és az Egyesült Királyság természetesen hosszú idő óta védelmet nyújtott az 1951-es ENSZ menekültügyi megállapodás kidolgozásában is kulcs szerepet játszottunk, és néhány fontos gondolatot szeretnék a megállapodásról elmondani. Egy konkrét cselekvési tervekre van szükség. Az embereket a menekülteket központi helyzetbe kellene hozni, nem csak egyek ők a sok-sok érintett fék közül. A családegyesítést egy szélesebb körű definíció révén lehetne megvalósítani, mert itt szerintem a megfogalmazás túl általános. A problémák felgöngyölítése és a konkrét megoldások javaslata megfelelőek, de jó lenne, hogyha nem csak arról beszélnünk, hogy megtehetünk valamit, hanem tegyük is meg. Nagyon örülünk annak, hogy a gender kérdésekre oda próbálunk figyelni, de azért ne felejtsük el, hogy azok a nők, akiknek nincsenek a személyazonosító irataik, nagyon nehéz helyzetben vannak, és nagyon nehéz a lakhatásuk megoldása, a központokban, befogadó központokban. És végül pedig szerintem sokkal bátrabbak lehetünk a megfogalmazások tekintetében. A státuszkónál tovább kell menni a befogadó központokkal kapcsolatban akár mi is lesz a Brexit kapcsán, az Egyesült Királyságnak többet kell tennie, és jobban együtt kell működnie az, egyes, az Európai Unió többi tagállamával a felelősségek megosztása területén. Köszönöm szépen. Ismét mondom, a, hogy egy európai parlamenti képviselő következik, kettő percben Anna Gomes. Természetesen mi határozottan támogatjuk a globális megállapodást, de ez több kell, hogy legyen, mint egy ENSZ jogi instrumentum, amit azután a kormányaink nem hajtanak vész, végre a gyakorlatban. Elegen van ebből az álszentségből, ami jellemzi az európai kormányokat. És ez nagy részben azzal függ össze, hogy a gyakorlat nagyon hiányos persze nagyon jól tudjuk, hogy mit kellene tenni, amíg még zajlik a Dublini rendelet felülvizsgálata, addig a tanácsnak kell cselekednie. Követeltük, hogy humanitárius vízumot kapjanak a menekültek. És mi tettük lehetővé az ember csempészeknek az üzletet azzal, hogy nem hoztunk létre legális bevándorlási útvonalakat. Tehát a pénzszórás az nem megoldás. Az, hogy sok pénzt odaadunk, és közben úgy teszünk, hogy majd mások megoldják. Ugye a problémát a fejlődő országok küzdenek leginkább a menekültek nagy számával. Ez, az álszer dolog. A kartumi folyamatról beszélünk. Hát Kartumban egy díjazott, tehát éppen börtönbe zártak, Száli Mahmud Oszmánt, Etiópia szétesőben van, egy gyilkos rezsim vezeti, és most őtőlük várjuk el, hogy kontrollálják a migrációt és a menekülteket. És ugyanez igaz Eritreára. Aztán ugye outsourcing, hogy mindent kiszervezünk Törökországnak és Líbiának, hát ez tökéletesen nevetséges. A nemzeti parlamentekre ugyanúgy szükség van, mint, mint ránk az Európai Parlamentre, hogy megnézzük, hogy mi ez a Törökországgal kötött alkú, ez nem hatékony, ez etikátlan és elfogadhatatlan. Tehát ne folytatódjon ez az álszentség. Simon Buszetil úr következik, aki máltai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a Zero Draftot, a nulladik tervezetet. Ez egy kiegyensúlyozott dokumentum. Egy ö, fontos megállapítást szeretnék tenni. A globális megállapodás nagy lehetőség az EU számára, hogy befolyásoljon egy ilyen globális szintű, nagyon fontos dokumentumot, ami megváltoztathatja azt, ahogyan az országok cselekednek és együttműködnek a nagy kihívás tükrében, amit a menekültek, migránsok jelentenek. De ez lehetőség is számunkra, mert bevonhatjuk a származási országokat és a tranzitországokat is abba, hogy megalkossuk azokat a megoldásokat, amelyeket azután együtt tudunk végrehajtani. A Global Compact elnök úr egyfajta teszt is az én szememben. Tesztelhetjük, hogy képesek vagyunk-e egységesek lenni egy olyan kérdése kapcsolatban, aminek kapcsán olyan rengeteg a különbség. A felelősség megosztása, ez számomra nagyon fontos, hiszen front vonalbeli országban, Málmában él, Máltán élek, nem engedhetjük meg magunknak, hogy megosztottan lépjünk fel az ENSZ-ben. Teszteljünk le tehát egy lehetőséget, hogy egy hangon szólaljunk fel az ENSZ-ben. Elnök úr, eddig túl gyakran láttuk, tapasztaltuk azt, hogy a menekült ügy mm, egy probléma, legalábbis nemzeti szinten. Most a globális megállapodásokkal a megoldás részeivé válhatunk. És remélem, elnök úr, hogy az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszhat abban, hogy egy közös álláspontot fogunk kialakítani, mert ezt itt nagyon jól kell megcsinálnunk. Köszönöm szépen, Buszutél úr, és európai parlamenti képviselő is volt, ismeri mind a két intézményt. Most pedig López Aguilar EP képviselő következik. Köszönöm, megpróbálok nagyon rövid lenni. Először is láttuk, hogy a parlament közé bizottságok milyen, dinamiz, milyen dinamikusan működtek. Van Egyrészt egy álláspont, ami a nemzeti parlamentek képviselője, és ez időnként más, mint az európai parlamenti képviselőké, de ki kell alakítanunk egy közös európai megközelítést, vagy hozzáállást. De ilyen, ez teljesen elfogadhatatlan, és nem működőképes most ebben a helyzetben, amikor ez a Global Compact egyfajta közös fellépést akarna mind a két tábor között, és egy közös európai választ igényel. A két kérdés egyébként kapcsolódik egymáshoz. A migrációról szóló, illetve a menekültekről szóló globális eh, megállapodás együtt most eh, lehetőséget teremt arra, hogy eh, legális utakat teremtsünk Európába vezető útvonalakat. Mi régóta kértük már, hogy ezt tegyük lehetővé. Nem csak az Európai Parlamentnek volt ez az álláspontja, nagyon világosan mondtuk ezt már, hanem tagállamok is ezt mondták nagy számban, és az Európai Bíróság is kimondtam, hogy persze nem lehet kötelezővé tenni a humanitárius vízumokat, de a saját belső jogban a tagállamok ezt megtehetik, hogyha megvannak a jogi eszközök eh, erre. Én kérem a parlamenteket, a nemzeti parlamenteket arra, hogy kérjék a nemzeti kormányaitól azt, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a legális útvonalakat, így beleértve a humanitárius vízumok a, a körét is eh, tágítani lehessen. Elnök, köszönöm szépen. Perez Lapazerán úr következik, a e, spanyol szenátus képviselője, a néppárt tagja. Bueno, pues. Köszönöm szépen. Én is szeretnék nagyon röviden e, hozzászólni egy olyan ország e, nevében, Spanyolország nevében, amely a harmadik legnagyobb befogadója a menekülteknek és az illegális bevándorlóknak is. Nem csak Afrikából, hanem Szíriából, Kolumbiából és Venezuelából is érkeznek hozzám emberek, úgyhogy nagyon nagy tapasztalatunk gyűlt össze a problémák kezelésében. Én úgy gondolom, hogy itt van olyan két koncepció, amelyek már a New Yorki megállapodásban is szerepelnek, a Dublini dokumentumokban és az összes keret megállapodásban, amely gyakorlatilag a migráció és a menekült kérdés kezelésénél fontosak. Az egyik a felelősség kérdése, a szolidaritás az országok részéről. Ezzel kapcsolatban Biagio úr elmondta már azt, hogy fontos az erőfeszítéseket továbbvinni, és valóban vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani, és vannak olyan problémák is, amelyeket úgymond mentalizálni kellene. Itt a Nemzeti Parlamentek fórumán vagyunk, tehát itt minden egyes országnak a szolidaritására és a felelősségére kellene hatni nagyon fontos az, hogy egyensúlyra törökedjünk, és egy rendezett megállapodásra jussunk, mert hogyha Spanyolország például, Olaszország vagy Görögország túl sokat kapnak ebből a problémából, azt nem fogják egyedül meg, tudni megoldani, nem tudnak majd megküzdeni ezekkel a problémákkal. Mi nagyon sokszor úgy éreztük magunkat, mintha egyedül lennénk, és a jövőben ezen dolgoznunk kellene, felelősségteljesen meg kell oldanunk a migránsok, menekültek problémáját, nem csak az Európai Unióban, az Unióban persze nagyon nagy a felelősség ezzel kapcsolatban, de ezek világot érintő válságok ciklikusan mutatkoznak, de azt gondolom, hogy már megelőzésképpen is tennünk kell valamit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jacek Kozek következik a lengyel parlamentből. Szanowni Państwo, e, tak e, wsłuchując się w dzisiejszą debatę, mam wrażenie, że jesteśmy... Köszönöm szépen. Tulajdonképpen én úgy látom, hogy mindennek az ellenkezője vagyunk. Nem vagyunk egyáltalán egy elefántcsontorony Európa, vagy ahol ne lennénk elég, elég szolidárisak. Ennek az ellenkezője az igaz, és köszönöm szépen is ennek a kifejezését. Én a lengyel parlament véleményét képviselem, és két aspektusra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, amelyről egyébként esett ma már szó. Az egyik az ugandai tapasztalatból táplálkozik, ahol ugye nagyon sok tapasztalatot gyűjthetünk, és odafigyelhetünk erre az országra, felnézhetünk erre az országra. Támogatnunk kell ezt az országot, mert nagyon nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy bevándorlókat, menekülteket fogadjon be. Nem csak erről az egy országról van szó, mert a szolidaritást, a segítséget azon országokkal szemben is ki kell fejezni, akik szolidárisak. Ki kellene ezt terjeszteni például arra is, hogy a, a költségeket, költségek viselését segítjük. Egy másik rendkívül fontos aspektus számomra, és erről beszélt a magyar kolléga is, a menekült rendszerre gondolok. A nemzetközi uh, oltalmazás rendkívül fontos, de ugyanakkor el kellene gondolkodnunk azon is, hogy a nemzetközi védelem semmiképpen sem csökkentheti a az állam, a befogadó államok állampolgárainak biztonságérzetét. Köszönöm szépen. Martin Hebner, következik az FD-ből. Köszönöm, elnök úr. Németül szeretnék beszélni. Mindenek előtt néhány szót ennek a találkozónak a formátumáról. Nem, a meghívóban az szerepelt, hogy nem előadások, hanem intenzív eszmecsere lesz. Ebből a szempontból javítani kellene a szervezést. A másik megjegyzésem, hogyan kezeljük eh, itt a globális megállapodásokat? Itt a, mm, a menekültek szempontjait veszük mindenek előtt figyelembe, és nem az országok stabilitását. Eh, hatalmas költségek, amelyek például nálunk jelentkeznek, eh, azt is okozták, hogy megnőtt az erőszakos bűncselekmények száma, több nőt, lányt erőszakolnak meg az országomban és az hivatalos statisztikák szépítése nélkül látnunk kell, hogy például Bajorországban 50%-kal nőtt az nők megerőszakolásának az aránya. És a menekültek, mint egy 80 százaléka, mint egy 80 fiatal férfi, ami jelentős problémákat jelent a nők számára. Itt az Európai Unióban nem tudjuk szabályozni, vagy, vagy megakadályozni ezeket a jelenségeket, ezeket csak nemzeti szinten lehet megtenni. És már is elérkeztünk ahhoz, hogy először is a e, menekült probléma kiváltó okát, azaz a Merkel az kell mindenkit megszüntetni. Next is Martin Toledano of the Spanish Parliament. Martin Toledano, spanyol parlament képviselője EPP. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ha a problémát jól kívánjuk kezelni a menekültügyben, akkor nagyon fontos, hogy különbségeket tudjunk tenni, és ne keverjük össze a különböző problémákat. A migráció kezelését nem szabad összekeverni a menedékjog kérdésével. Nem lehet menekültként kezelni azokat az embereket, akik gazdasági okoknál fogva, vagy klímaokoknál fogva kell elmeneküljenek otthonról. Ez nagyon fontos látni, mert a menedékjogot a háború elől, vagy az üldöztetések elől menekülő emberekkel megkapják, vagy azok, akiket valamilyen diszkrimináció üldözött el az, hogyha összemossuk a dolgokat, az mindenképpen a menedékkérő kárára megy. Ezért nagyon fontos az, hogy a, az üldöztetéseket próbáljuk meg megakadályozni, és felgöngyöríteni, hogy miről is van szó. A háborús konfliktusok, a fegyveres konfliktusokat kell megszüntetni, a stabilitás politikai értelemben támogatnunk kell, hiszen nagyon sok konfliktusos zóna van a világban, és mindenképpen segítenünk kell ezekben az országokban is az emberi jogok előmozdítását, hiszen pont ezért üldözt menekülnek el nagyon sok embert, és ezért menekülnek el az emberek. Szolidaritásra van szükség, de nem csak Európán belül, hanem azt hiszem más országoktól is kell ezt kérnünk, hiszen vannak még más olyan országok is a világon, akik képesek arra, hogy befogadjanak menekülteket. Én azt gondolom, hogy fel kell azt a kérdést is tennünk magunknak, hogy büntetőjogi értelemben és akár pénzbeli büntetéssel nem kellene -e sújtani azokat, akik miatt el, olyan helyzetek alakulnak ki, hogy az embereknek el kell menekülniük otthonukból. Köszönöm szépen, Árkáni úr következik az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő, köszönöm, hogy itt lehetek én is. Ez a téma nagyon vitatott téma hazámban is. Tavaly meghatározta a politikát nálunk, és sok más országban is így volt ez. Csak egy módja van a probléma kezelésének, és ez nem a semmit tevés A szőnyeg alá söprése a problémának. Ha a határainkat jól meg akarjuk védeni, együtt kell működnünk. Ha fenntartható menekültügyi rendszert akarunk, együtt kell működnünk. Ha fair visszatérési politikát akarunk, együtt kell működnünk a származási országokkal és hogyha az alap problémákat akarjuk kezelni, együtt kell működnünk. Lehet, hogy nem mindenről gondoljuk ugyanazt, de ha nem teszünk semmit, akkor ennek súlyos következménye lesz. Európának fel, fenntartható menekültügyi rendszerre van szüksége, közös visszatérítési, közös határvédelmi politikára és közös felelősségvállalásra. Ezt nekünk kell most vállalni. Köszönöm. Edith Fatnernak adok szót a Szlovákia, szlovákiai parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, mielőtt reagálnék a felvetésekre, hadd bocsássam előre, hogy néhány napja az ország ö, gyászban van, hiszen két fiatalt egy újságírót, egy tényfeltáró újságírót és barátnőjét valaki meggyilkolta, és ez egy óriási támadás a szólás szabadsága ellen, és szeretném mindenki előtt itt leszögezni, hogy azon leszünk, hogy ezt az ügyet a lehető legkomolyabban kivizsgálják, és a bűnöst bíróság elé állítsák, és az ügyet feltárják. Most pedig a témáról. Szlovákia aktívan részt vesz a globális megállapodás megtárgyalásában, és ami a további tárgyalásokat illeti meggyőződésem, hogy a különböző migráns kategóriák közötti különbségtétel kérdése egyre tisztában áll előttünk. Szlovákia jó ideje úgy gondolja, hogy a migráció okaira kell koncentrálni a származási országokban. Nem értünk azzal együtt, egyet, hogy ezeket a problémákat exportálni kell, hanem helyben kell megoldani, ott, ahol keletkeznek. És ez elsősorban a származási ország felelőssége, de persze nem szabad ezeket az országokat magukra hagyni, támogatást kell kapniuk a nemzetközi közösségtől. Ezért nagyra becsüljük azt, hogy a globális megalapodásban világosan megfogalmazódik az, hogy a származási országoknak is van felelőssége a saját lakosságukkal szemben. Köszönjük szépen! Eszkolitis úr kapszót Lettországból a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint a lett parlament tagja, én mindkét dokumentumot üdvözlöm, jónak tartom, és egyetértek azokkal, akik ugyanígy gondolkodnak. Röviden pedig most annyit mondanék, hogy vegyük észre, hogy a, a Kremlben uralkodó jelenlegi diktatúra lábbal tiporja a, az emberi jogokat, megpróbálja szomszédországait egymás ellen úszítani, és az ENSZ-et is, sőt a más világszervezeteket is megpróbál saját véleményére áthangolni, miközben számos problémának ő maga az oka, ideértve a szíriai háború elmérgesedését. És ö, sok ö, olyan orosz ö, polgár van, aki titkos számlákon tartja a pénzét, és miközben hazája tömeges emberi jogsértés követ el, jólétben él örülnék annak, hogyha az Európai Parlament is felhívná Moszkva figyelmét arra, hogy nem tiporhatja lábbal az emberi jogokat büntetlenül a jövőben. Ezzel lezárom a felszólalók listáját. Köszönöm azoknak, akik betartották a felszólalási időt. Nem könnyű, beismerem, elismerem ilyen rövid idő alatt ilyen komplex kérdésekről beszélni, de lesz még egy második szekciónk is, és ha jól tudunk gazdálkodni az időnkkel, akkor még ott is fel lehet szólalni. Úgy érezzük, hogy jó, hogy interakció van itt a Nemzeti Parlament és Európai Parlamenti képviselők között, tehát magát a formát örülök, formának örülök, hogy megvalósult. Bágyó úrnak is köszönöm, Papidopoló úrnak, Nyitri asszonynak és Törk úrnak is, hogy eljöttek, és hogy részt vettek ebben az eszmecserében, és a nemzeti parlamenti képviselőknek is persze, nem utolsó sorban. A következő szekciót Cecilia Wikström asszony fogja elnökölni, aki a Dublini dosszié előadója, és mint ilyen igen kompetens a témában. Egy eh, néhány pillanatnyi szünetet rendelek el, hogy itt helyet tudjunk cserélni. choreography. I know, I know. But thank you very much. I'm doing this with 193 member states. And I appreciate it. not you because will have to take my plane. Yes. Thank you.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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák és barátok, nemzeti parlamenti kollégák és európai parlamenti kollégák. Nagyon örülök, hogy én lehetek az elnök a biztonságos rendezet és szabályos migrációval foglalkozó második szekciólésen, és kérek mindenkit, aki távozni akar, hogy ezt elegánsan és csöndben tegye meg. Aki pedig marad, az foglaljon helyet, és hát vegyen részt az eszmecserében. Köszönöm. Együtt működhetünk a folyamat érdekeltjeivel, akik tehát szintén a biztonságos rendezett és szabályos migrációról szóló globális megállapodáson dolgoznak kezdőd, elkezdődtek a kormányközi konzultációk és tárgyalások. Itt van velünk Gomez Camacho nagykövet úr Mexikóból, és Lauber nagykövet Svájcból, ők a úgynevezett társ segítők vagy facilitátorok. Nagyon köszönöm önöknek, hogy ilyen messziről eljöttek ide, hogy velünk lehessenek ma, ezt tényleg nagyon nagyra értékeljük. Az önök hozzászólásai után meghallgatjuk Jonathan Prentice-t, akik eh, Louis Arbornak eh, a Nemzetközi Migrációért felelős főtitkárnak a különleges képviselőjének, Louis Arbornak a kabinetfőnöke, utána eh, Eugenio Ambrosit, az IOM regionális igazgatóját, Eh, hallgatjuk meg. Ivan Csevasszony nincs itt, Szimanov úr van itt, ő fogja képviselni a bulgáriai eh, soros elnökséget, és beszámol nekünk, hogy a tanács szintjén hol tartanak a tárgyalások. És végül meghallgatjuk majd a nemzeti parlamentek eh, képviselőit. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy Maria Fermet üdvözölhetem, aki a svéd parlament képviselője, ahol korábban én is képviselő voltam, még néhány évvel ezelőtt, utána pedig Constanza Urbano de Sousa következik, aki a portugál parlament tagja. Az ő hozzászólásaik után pedig megnyitom majd az eszmecserét. De mielőtt eh, tovább megyünk, hadd eh, magyarázom el, hogy először mindig két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, utána pedig egy európai parlamenti képviselő, amíg a hozzászólók listájának a végére nem értünk. Most a nemzeti parlamentek képviselői tudják, hogy mit kell tenniük, hogyha szeretnének hozzászólni, kért töltsék ki ezt a kis formanyomtatványt, adják oda a titkárságnak, és ezeknek a kitöltött lapoknak az alapján a, a, ugyanabban a sorrendben kapják majd meg a szót a nemzeti parlamenti képviselők, az EP képviselők pedig nekem jelezzék, ha kívánnának hozzászólni. Annak függvényében, hogy hányan jelzik, hogy szeretnének hozzászólni, lehet, hogy korlátoznunk kell a hozzászólási időt. Ez normál esetben azért minimum kettő perc lesz. Most az alakiságokkal megismerkedtek, az első szekció ülésen is ugyanígy jártunk el. Most pedig nagy örömmel adom meg a szót Mexikó ENSZ nagykövetének, Gómez Camacho úrnak. a nagykövet úr! Köszönöm, elnök asszony, nagy öröm számomra, hogy ma itt lehetek, és lehetőséget kaptam arra, hogy beszámoljak arról, miről is szól ez a Global Compact, hogyan néz ki az eljárás, és Lauber nagykövettel együtt mi hogyan készítettük el az úgynevezett Zero Draftot, a nulladik tervezetet, amiről most folynak a tárgyalások. Csak egészen röviden. Valóban először fordul elő, elnök asszony, hogy a migráció most a, a fő kapun került be az ENSZ-be. Kollektív megállapodás készül az összes az ENSZ összes tagállamának a részvételével megalkottunk egyfajta közös értelmezést a migráció jelenségével kapcsolatban és ehhez egy háromszakaszos eljárást alakítottunk ki. Az első szakaszban arról volt szó, hogy a világ összes régiójában és alrégiójában próbálják megvitatni, megérteni a migráció jelenségét, hogy ez hogyan történik mert nagyon jó látjuk azt, hogy milyen keveset tudunk igazából a migrációról. És addig nem lehet tárgyalni, vagy megállapodni valamiről, amit, amit nem ismerünk. Ezért először nagyon komplex, miután nagyon komplex és komoly kérdésről van szó a migráció kapcsán, először is meg kell értenünk ezt a jelenséget, ennek a miben létét. Az első és a második szakasz fő célkitűzése az volt, hogy a tagállamok, az országok, a tárgyalók eh, számára jó légkört teremtsünk, hogy legyen bizalom a két társsegítő felé is, de az országok egymás között is eh, eh, bizalom légkörében tárgyaljanak, és beszéljenek nagyon komplex kérdésekről, amelyek nagyon megosztják a világot. A második szakaszban, Porto Vallartában, Mexikóban szerveztünk egy nagy találkozót, ahol a globális szinten különböző mechanizmusokon keresztül megvitatott kérdéseket desztilláltuk, úgymond, és előkész és ennek alapján készült el ez a nulladik tervezet. Az a dokumentum, amiről most kezdődtek a tárgyalások. Ez egy első javaslat, egy tervezet a Global Compactra vonatkozóan. Hogyan is kezeltük ezt? Teljesen világos volt, hogy ezt a jelenséget csak úgy tudjuk kezelni, hogyha minden szempontjával foglalkozunk. Hogyha nem részenként, apránként foglalkozunk a migrációval, hogy csak az egyik vagy csak a másik kérdéssel foglalkoznánk, így szétaprózottan, hanem megpróbáljuk az egész jelenséget megérteni. Azt szoktuk mondani, hogy egy 360 fokos víziót akartunk kialakítani, azaz kezdettől a végéig minden elemet, minden szempontot meg kell értenünk, és mindennel kell foglalkoznunk. Biztos vagyok abban, hogy önök látták már ezt a tervezetet, és akkor pontosan ezt látták ebben. Ez a dokumentum nem a migráció elősegítéséről vagy elítéléséről szól, hanem egyáltalán foglalkozunk a migrációval benne. Három, négy, inkább négy részből áll a dokumentum. Az első egyfajta vízió, egy narratíva, nem csak arról, hogy majd miről szóljon a globális megállapodás, hanem inkább arról, hogy hogyan kell látnunk a migrációt, legalábbis a globális megállapodás szempontjából. A második nagyon fontos dolog az volt, hogy tíz kulcsfontosságú elvet, alapértéket meghatározzunk. Ezek nem csak a tárgyalások szempontjából lesznek iránymutatók, hanem a megállapodás értelmezésére vonatkozóan is a komplektben lévő cselekvések, fellépések értelmezéséhez. Itt olyasmiket találnak, mint például az államok szuverén joga, hogy meghatározzák a saját politikájukat, hogy minden tagállamnak szuverén joga, hogy meghatározza, hogy ki léphet be az országba. Azután olyan alapelvek, mint a jogállamiság, emberi jogok, hiszen egy ember központú erőfeszítés ez a globális megállapodás. 22 célkitűzést fogalmaztunk meg. Ezek nem klaszterszerűek, tehát nem kategorizáltuk ezeket, nem soroltuk be különböző csoportokba, mert ez széttöredezetté tette volna a megközelítésünket, és mint mondtam, mi integráltan akarjuk kezelni a kérdést de ezt a 22 célkitűzést azért sorba állítottuk a migrációs mozgás egy leképezve. Úgyhogy a kiváltó okoknál kezdjük. Mi az, ami miatt az emberek el kell, hogy induljanak, lehet fejletlenség, klímaváltozás, nagyon sok kiváltó oka lehet annak, hogy elinduljanak. Azután a tényleges mozgás, a tranzitországon való át, a haladás, embercsempészek, emberkereskedők részvétele, stb. És végül, amikor megérkeznek egy befogadó államba. A célkitűzések nem csak, hogy nagyon világosak, fekete-fehérek, hanem nagyon cselekvésorientáltak, hiszen mi a valóságot akarjuk megváltoztatni a globális megállapodással, biztonságos, rendezett és szabályos migrációt akarunk, és a megállapodás fontos, hogy elég gyakorlatias legyen és cselekvés orientált, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy tényleg lehet a migráció szabályozott, rendezett lehessen. Azt javasoltuk, ahogyan ezt a tagállamok kérték, hogy dolgozzunk ki egy follow-up rendszert, amikor is az ENSZ tagállamainak nem csak, hogy lehetőségük, hanem feladatuk is lesz az, hogy tovább vitassák meg a Global contact végrehajtását, azt, hogy mennyire hatékony vagy eredményes ez a megállapodás, és vitassák meg azt is, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az egyes országok kritikus megjegyzés, a célkitűzések, a fellépések, amiket itt felsoroltunk, nos, ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy a Global Compact nem jogilag kötelező dokumentum, hanem a bizalomra épül, és arra, hogy konszenzuális jellegűek ezek a tárgyalások. Azaz minden résztvevő így vesz részt a vitákban. De amikor olvassák ezt a listát a különböző tevékenységekről, fellépésekről, ez, ez nem egy taxatív lista, hanem csak javasolt fellépések, cselekvési formák, amiket az országok azután hozzáigazítanak a saját valóságukhoz, ahhoz, hogy a migráció jelenségének mi a, milyen, milyen spektruma, és hogy milyen szakpolitikát akarnak érvényesíteni. Elnök asszony, ez egy általános eh, áttekintés volt arról, amit eh, mit mi elvégeztünk eddig, és azt hiszem, hogy nagykövet eh, úr másik társsegítő hosszasabban fog beszélni. Köszönöm. Most pedig Lauber úr, aki szintén nagykövet, szintén messziről jött, hiszen ő Svájc Szi ENSZ-hez rendelt nagykövete. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy itt lehetek. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen a parlamentek kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben a folyamatban. A tagállamok közti tárgyalások rendszerint diplomaták között zajlanak, de hát a parlamentek jelentik a kapcsolatot a közösségekhez, a nemzeti politikához, a migráció minden formájával kapcsolatban. Ezért is különösen fontos számunkra ez az eszmecsere is, már várjuk majd a kérdéseiket. Miután egy, egy ilyen, a kollégám ezt már elmondta, nem kívánok kitérni a kompakt részleteire, inkább a folyamatról annyit, hogy 2016. szeptemberében került elfogadásra a New Yorki nyilatkozat, és e, a, most e, mostani dokumentum ebből indult ki, ebbe ágyazodik be, ahogy nagykövet úr elmondtam, végrehajtható cselekvéseket akarunk meghatározni, egyfajta utat, a jövőbe vezető utat, hogy hogyan lehet majd folytatni ezt a világméretű eszmecserét arról, hogy hogyan lehet biztonságosá, rendezetté, szabályosá tenni a migrációt. Most a tárgyalási szakaszban vagyunk, benyújtottuk ezt a Zero Draftot, a nulladik tervezetet február 5-én. Nagy, nagyon örülünk, és megnyugodtunk, hogy erre pozitívan reagáltak a delegációk. Azt mondták, hogy ez egy átfogó, kiegyensúlyozott dokumentum. Ahogy a nagykövet úr is említettem, mindig meg voltunk győződve arról, hogy mindenkire szükség van e- ebben a folyamatban. És a tagállamoktól kaptunk egy mandátumot, hogy a migrációval hogyan foglalkozunk, és úgy tűnik, hogy sikeresek voltunk. Múlt héten New Yorkban kezdődtek a tárgyalások, és júliusig mostantól kezdve eh, minden hónapban lesz egy párnapos tárgyalás, három-öt napos eh, tárgyalás, hat forduló. Az első fordulóban megállapíthattuk, hogy a tagállamok továbbra is elkötelezettek a eh, nulladik tervezettel kapcsolatban. Mindenki azt mondta, hogy ez egy értékes dokumentum, jó tárgyalási alap, most már azt is nagyjából érezzük, hogy hol kell tovább fejleszteni a tervezetet. Világosá vált néhány pont, ahol többet kell még tárgyalnunk a tagállamokkal. A következő forduló során, ami két év múlva már kezdődik New Yorkban, ezekkel a konkrét kérdésekkel fogunk foglalkozni. Az egyik ilyen pont a végrehajtása és nyomon követése annak, hogy a tagállamok milyen messze akarnak menni az intézményi keretek létrehozásával, a globális megalapodással szeretnénk biztosítani azt, hogy ez, ez helyben cselekvésé válik, és tényleg más változást hoz a migránsok és a befogadók számára egyaránt. Ennyit tudok elmondani a folyamatról. A New Yorki tárgyalásokkal párhuzamosan nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy legyenek viták minden szinten a migrációról. Az egyik ok annak, amiért most itt vagyunk, ez az, hogy az Európai Unió is elősegíti és támogatja azt, hogy az EU-ban legyenek ilyen eszmecserék, és nagyon örülök, hogy ilyen sok érdeklődő itt van velünk ma délután a teremben. Köszönöm szépen, nagykövet úr, és ön tulajdonképpen már nagyon sokat, eh, nagyon, önök nagyon sokat elmondtak. Most pedig eh, Prentice úr ah, következik. I'm with the United Nations, though. Én is az ENSZ-től érkeztem, úgyhogy kedves barátommal nagyon közös, nagyon közeli munkát végzünk. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon önökkel, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem adatot arra, hogy ilyen fontos kérdésekről elmondhassam az álláspontomat. Louise Albo, aki a migrációs ügyekkel foglalkozó főképviselő sajnos nem tudott ma eljönni, úgyhogy őt szeretném kimenteni. A mai napon az ENSZ globális megállapodásával kapcsolatban és az Európai Parlament szerepével kapcsolatban néhány javaslatot szeretnék elmondani, megosztani önökkel, és biztos vagyok benne, hogy rendkívül fontos az önök szerepe ebben az egész folyamatban. A globális megállapodás a migráció tekintetében generációs lehetőség arra vonatkozólag, hogy a migrációt pozitív hatásúvá tudjuk átformálni, minden érintett fél számára. Nagyon szeretnénk, hogyha nem csak egy migráció kezelésről lenne szó, nem csak egy demográfiai, hanem környezetvédelmi és mindenféle más szempontokat össze kell fognunk. Vannak ezekből olyan folyamatok, amelyek már valamennyire előre láthatók, vannak olyanok, amelyekről viszont még fogalmunk sincsen. A következőket szeretném kiemelni. Elsősorban a migráció velünk marad, és a hatása alapvetően pozitív. A második megjegyzésem az az, hogy ez a pozitív realitás, valóság természetesen nagy kihívásokkal is jár, főként akkor, amikor rosszul kezelik, vagy a maguknak a migránsoknak a számára jelenthet negatívumokat nagy kihívást jelent az illegális bevándorlás kérdése, és a globális megállapodás fő célja az az, hogy egy biztonságos és rendezett formában valósuljon meg a migráció. Ennek pedig az a alapvető feltétele, hogy a jogállamiságban gyökerezzen. A megállapodás az államok problémáit is figyelembe kell, hogy vegye, éppen úgy, mint a közösséges és a, közösségek és a migránsok véleményét, álmait is figyelembe kell, hogy vegye. Itt jön be az önök szerepe parlamenti képviselőként, hiszen nemzeti hely, szinten és a helyi szinten egyaránt megfelelő válaszokat kell találni, ez pedig néha nagy kihívásokkal jár. A hosszú távú növekedés, nemzeti szinten prosperitás nem mindig egyeztethető össze a rövid távú problémákkal. Itt természetesen azt mondanám, hogy itt három gondolat tudja legjobban lefesteni a helyzetet. Az első a migrációval kapcsolatos vitát nem lehet csak tényekre alapozni, de tények nélkül sem értelme nincsen ennek. Nagyon fontos ezért, hogy tényeken alapuló és olyan vitát folytassunk, amely egy jobb, akkurátusabb adatokon alapszik. Másodszorban Álba külön megbízott utalt arra, hogy hogyan lehet keretek közé szorítani a migrációt. A migráció hatásaival kapcsolatban nagyon sokan félnek, főként a xenofóbok, de ugyanakkor nem szabad, hogy ezt teljesen elfelejtsük, és szőnyeg alá seperjük ezeket a gondolatokat. Nem szabad, hogy dehumanizáljuk ezeknek, ezeket az embereket, és harmadsorban kollektív felelősségünk van abban, hogy az inkluzivitás irányába haladjunk. Ez pedig a globális megállapodás folyamatában mindenképpen bele van építve, hiszen a, az emberek mobilitását a lehető legjobban ki kell használni pozitív módon, mind az államok, mind az emberek szempontjából. Ez a parlamenti demokráciák és általában a demokráciák legjobban felfogott érteke. A közérdek és a szuverenitás megőrzésének kérdései merülnek ezzel kapcsolatban fel. Néhány gondolatot még végezetül. Szeretném azt is kiemelni, hogy ahogyan a UNHCR helyettes főképviselője elmondta az elején, hogy itt egy globális folyamatról van szó. Ez persze benne van már a címében is, a Global kompaktnak, ez egy globális folyamat, jelenség, tehát nem lehet egyetlen egy régióra leszorítani, és egyetlen egy ország sem tudja ezt a helyzetet egyedül kezelni. Természetesen látnunk kell azt is, hogy a különböző országok, régiók hogyan közelítik meg ezt a kérdést, és kooperatív módon hogyan lehet megoldásokat találni. Egy ilyen nemzetközi fórumon, mint ez itt, mindenképpen a közérdek, vagy a közérdeklődés figyelemébe állítható ez a folyamat, és ilyen szempontból a globális megállapodás sikere múlik ezen. Köszönöm Prentis úr, és elnézést, hogy összekevertem őt, önt Grossi úrral mindig vegyék fel a szemüveget. A szemüveg jó megkülönböztetője, egy én is ezt alkalmazom. Amrózi úr következik, regionális igazgató a Migrációi Európai Hivatalnál. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy család vagyunk, nem hiszem, hogy itt bárki megsértődne, hogyha rosszul szólítják meg. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a, ezt a globális megalapodást megtárgyalhatom önökkel. Sok barát és ismerős van itt eleve, és Jonathannal is együttműködtünk a, a Zero Draft kapcsán. Nem akarom ezt a történetet mind elmondani, önöknek, meg a már említett aspektusokat, de van néhány, ami még talán kevésbé hangzott el. A globális megállapodás mivel is foglalkozik? Valaki itt a teremben, az előző szekcióban azt mondta, hogy a nem cselekvés, nem opció. Mindannyiunkat érint a migráció. Egy icipicit változtatnék ezen a megfogalmazáson. Igen, a nem cselekvés nem opció, mert a migráció mindannyiunknak jól jöhet, ha bizonyos feltételeknek meg tudjuk feleltetni. Többen elmondták már előttem, hogy együtt kell működni, hát ez világos. Tudnunk kell most már, hogy a migráció kezelése eh, kizárólag közösen működhet, nem működik nemzeti keretek között, definíció szerint nem is működhet, mert eh, ez egy határokon átnyúló, kultúrákon átnyúló nemzetközi téma. és örülnék, hogyha itt a mai szekcióban is meg tudnánk állapodni abban, hogy körülbelül mit jelent a jobb kormányzás és ez a közös vízió. Erre a közös jövőképre azért is szükség van, mert számos új kihívás előtt állunk, ezek szisztematikus, de természetűek, és nem fognak elmúlni maguktól, nem ideiglenes kihívások, ezért strukturális válaszokra van szükség, és strukturált válaszokra. Nem elegendő az adhok válaszadás. Hogy ez sikerül-e, ez a tét. Továbbá az a tét, hogyha együtt is működünk egy közös jövőkép érdekében, képesek vagyunk-e mindig szem előtt tartani azon folyamatok tükrében, amelyekről ma már sok szó volt, hogy ezek a jelenségek, ezek nem égből potyantak közénk, hanem a nemzetközi közösség korábbi felelősségvállalásaiból is adódnak. A nemzetközi közösség már többször eltökélte magát, hogy elindul a problémák megoldásának irányába, és amit már az egyes tagállamok aláírtak, az érvényes, az iránymutatásként kell, hogy szolgáljon a jövő fellépései szempontjából is. Elköteleztük magunkat, vállaltunk valamit. Most akkor ezt vállalni kell, és ez alapján kell cselekedni. A harmadik ha, ha sikerül-e kérdéskör pedig az, hogy ha sikerül folytattunk ezt a pozitív trendet, ami most beindult, és amelynek a mai alkalom is egy része, akkor sikerül-e majd azt is folyamatosan szem előtt tartanunk, hogy amikor migrációról beszélünk, akkor mindig emberekről beszélünk hiszen ezek a fórumok, ahol tárgyalunk a migrációról, ezek többszörösen elszakadnak a valóságtól, és könnyű számokról, eh, jelenségekről beszélni, de nehéz oda képzelni mindig a konkrét embereket, akik érintettek. És ha ezt sikerül megvalósítanunk, akkor talán a globális megalapodás eh, által kijelölt irányban tovább is tudunk majd lépni. Ha ez a három feltétel teljesül, és eddig úgy tűnik, hogy teljesült, tehát a nemzetközi közösség most nagyon komolyan veszi a dolgát, a Zero Draft ezt tükrözi, akkor a migráció kezelésének a kérdése is talán egy magasabb szintre helyeződik. És még azt is majd belátjuk, hogy a migráció még előnyös is. Végül pedig Jonathan-t kiegészítve hadd mondjam azt, hogy az, ahogyan az európai parlamentek és a nemzeti parlamentek ebből kiveszik a részüket, ez példaértékű. Önök itt mindannyian ugyancsak embereket képviselnek, és mint képviselők nagyon fontos szerepet játszanak, és fontos felelősségük van. Az önök dolga az, hogy ez a folyamat ne álljon le, hogy úgy valósuljon meg, ahogy az önök választói azt elvárják, hogy megmaradjanak az együttműködési szálak, az intézmények, a szereplők között, megmaradjon az elkötelezettség, megmaradjon az irány, és megmaradjanak az eddigi részeredmények. Önök töltik be azt az összekötő szerepet, ami a globális és a lokális szint között, mint nézőpontbeli különbség megjelenik. És az önök dolga az is, hogy felügyeljék, hogy ez az elindult stratégia önhasonló, koherens, és valóban válaszokat ad, és nem további problémákat generál. És az önök felelőssége az is képviselőként, hogy mivel önök egy kapocs szerepet játszanak a kormányok, a választók, a nemzetközi szervek, az európai szervek között, hogy nagyon odafigyeljenek arra, hogy milyen hangvételű a migrációról szóló vita. Sok helyütt a migrációról szóló narratíva toxikussá vált, és abszolút elszakadt a tényektől. Önállósodtak ezek a negatív narratívák, és sajnos részben így a múlt legrosszabb időszakait idézik tegyünk azért aktívan, hogy ez ne így legyen. Hogy amikor a globális megalapodásról beszélünk, akkor a nemzeti történelmi múltunk ö, tanulságai is szem előtt tartjuk. Ezt én a saját hazám történetére vonatkoztatva is mondom. Tudjam, hogy honnan jöttem, hogy az országon milyen szerepet játszott a történelme során ezekben a kérdésekben, és mint olasz, vagy önök, mint más nemzetből való képviselők, éppen ezért milyen felelősséget kell, hogy vállaljanak a jövő generációival szemben. Köszönjük szépen, Ambrózi úr, és köszönöm, hogy emlékeztetett minket arra, hogy mi valamennyien migránsok vagyunk, már a DNS-ünk is tükrözi ezt. Simonov úrnak adok most szót, a bolgár tanácsi elnökség képviselője ő itt a körünkben. A globális megalapodásról beszélünk, de ön képviseli itt most a döntéshozást, a jogalkotást, nagyon sok jogalkotási folyamat zajlik Európában, és sok minden múlik a bolgár elnökségen és az elnökségen általában, az, abból a szempontból, hogy ezekből mi lesz és mennyire hatékonyak lesznek ezek még a nagy része munkának ön előtt áll. Várjuk, hogy mi a hozzáállása ezekhez a feladatokhoz. Köszönöm, hogy meghívták a, az Európai Unió tanácsának elnökségét erre a mai ülésre. Én ezzel kicsit, hát nem tudok egyetérteni, hogy óriási mérvű jogalkotás zajlana, a problémával foglalkozik a tanács, de egyelőre elég nehéznek tűnik a közös nevezők megtalálása. Hogy az EU hajója itt most végre ki vitorlázzon a kikötőből, ahhoz még sok feltételnek kell teljesülnie. A partnerség, a szolidaritás elvei, nem mindenki ugyanúgy értelmezi, nem mindenki látja a globális aspektusokat, és nem mindenki tekinti sajátjának a problémát a tagállamok közül. És azt sem látja be minden tagállam, hogy itt globális fellépésre, együttműködésre van szükség. Az Európai Uniónak persze vannak partnerségi kapcsolatai, és fenntartható ö, módon próbálja kezelni a helyzetet, és új eszközöket is teremtett, a trust fundok, az beruházási bank programjai, a munkahelyteremtő újjáépítési programok működnek, és ezeknek a hatása hasznos lehet a migráció jövőbeli kezelése szempontjából. De a jövő je a globális megállapodásnak is orientációt adhat, és még fel nem szabadíthat energiákat szabadíthat fel egy közösebb megközelítés javára. A migrációban valóban nem csak kihívások, hanem lehetőségek is rejlenek. Az Európai Tagállamok Tanácsa tehát részt vett így a New Yorki tárgyalásokon is, és egyelőre ugyan konzultációs fázisban van az ügy, de a tanács mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió tagállamai végül is közös hangon szóljanak, szólaljanak meg, és saját tapasztalataikat összekapcsolják a közös jó érdekében, és részt vegyenek a globális megalapodás megvalósításában. Az Európai Unió alapelvei között ott van az emberi jogok tisztelete védelme, különösen a kiszolgáltatott embercsoportok védelme is, és a nemzetközi együttműködésre való készség és szándék is. A tanács most azon van, hogy a, kialakítsuk a globális megállapodás európai megtárgyalási kereteit. Célunk az, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget alkossunk a New Yorki nyilatkozattal összhangban. A 2030-as fenntartható fejlődési tervünkkel is összhangban, és a megosztott felelősség jegyében, hogy az minden fellépésünkben ö, megjelenjen. Ideértve azt a specifikus felelősséget is, ami az egyes országok tranzit befogadó frontországok specifikus felelősségeit illeti, és ki akarunk alakítani egy európai felülvizsgálati mechanizmust, amelyben a már meglévő fórumokat fogjuk mobilizálni, és újabbakat alkotunk. Ez a folyamat nem könnyű, időre van szükség, de úgy érezzük, hogy már történt előrelépés. Két nap múlva folytatjuk, tehát ezen a héten már a tárgyalásokat a tagállamokkal, a közös álláspont kialakítása érdekében és az európai közös vélemény kialakítása érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szimionov úr. Most Maria Fermet hallgatjuk meg aki a svéd parlament tagja, képviselője. Köszönöm szépen a szót. Svédül fogok beszélni, de sajnos mikrofon nélkül, így pedig semmilyen nyelvről nem tudunk fordítani. Tehát svédül fogom elmondani a felszólalásomat. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és felszólalhatok ezen a nagyon fontos konferencián a svéd parlament képviseletében. Ebben a szekcióban a migráció kérdésével foglalkozunk ez egy rendkívül fontos kérdés a jövő szempontjából is. Egyre fontosabbá válik, ahogy eh, halad az idő. Ezért a svéd parlament nagyon fontosnak tartotta azt, hogy foglalkozunk kiemelten ezzel a kérdéssel. Egyre többen hagyják el a e, hazájukat, ahol élnek, határokon átkelve, életüket veszélyeztetve e, menekülnek. A e, menekült menekültek jogaival kapcsolatban a második világháború után alakult ki egy nemzetközi megállapodás, amikor a második világháborút megtagadták a menekültek jogát, a zsidó menekültek eh, jogát a, a háború idején. A menekült státuszhoz fűződő jog napjainkban is különösen fontossá vált, hiszen a menekült kvótákon túlmenően azért azt látnunk kell, hogy a valóságban igazán nagyon kevesen kapnak védelmet és hogyha valaki nem eh, kapja meg a menekült státuszt, és eh, hogyha bizonyos kvótákat túllépnek, eh, akkor ezek az emberek nem kapnak semmilyen védelmet, pedig a második világháború után pont azért születtek meg nemzetközi egyezmények, hogy jogilag bizonytalan helyzetben lévő emberek is kapjanak oltalmat az emberek szenvedését látva, ugye a második világháború után azt mondtuk, hogy ez soha többet nem ismétlődhet meg, és ilyen körülmények között született meg a menekültügyi egyezmény, de tagállami jogszabályok is. Több oka lehet annak, amiért az emberek elindulnak. Van, akik csak jobb életet akarnak, van, akik menekülnek háború elől, karjukban, a gyermekeikkel, egy pár cipőben. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk jobban kezelni a migrációs áramlatokat. Nem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt leállítani. Svédország úgy gondolja, hogy az alapvető emberi jogokat mindenképpen tiszteletben kell tartani. És látni kell a migráció által nyújtott lehetőségeket is mikor nagyon sok ember kényszerül arra, hogy meneküljön, akkor ezt a helyzetet kezelni kell. A svéd parlament úgy gondolja, hogy történelmi mércével mérve is nagyon megemelkedik a menedékkérők száma. 2015-ben volt ez a szám a legmagasabb, és ez nagy kihívást jelent a társadalom és a hatóságok számára egyaránt. Ugyanakkor közös erőfeszítésekre van szükség, és ezért nagyon jól sikerült kezelni a helyzetet. Az új érkezőknek is köszönhetően a foglalkoztatás nő, a munkanélküliség csökken, pedig nagyon sok gyerek érkezett, de mégis tanulnak, látogatják a svéd iskolákat, eddig nagyon különböző háttérrel és korábbi iskolázottsággal rendelkeznek. Az egész EU-ban biztosítani kell, hogy többen kaphassák meg a rászorulók közül a nemzetközi védelmet. Az EU-ban jó befogadási körülményeket kell teremteni, és a háborús övezetek szomszédságában lévő országokat támogatni, segíteni kell. A resettlement az áttelepítés keretében is több ember kell, hogy védelmet kapjon. Ezek nagyon fontos programok, amiket bővíteni kellene. És nem, ezt nem szabad ürügyül felhasználni arra, hogy az egyének menekült jogát korlátozzuk, vagy ne ismerjük el. A megoldás az, hogy ne nehezítsük a menekültek dolgát, hanem legyenek biztonságos, szabályozott útvonalak, mert hogyha ez nincs, ezt nem teremtjük meg, akkor még többen fognak meghalni a veszélyes útvonalakon közelítve Európához. Felül kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne biztonságábbá tenni az, ezeket az útvonalakat. A menedékkérők máskülönben nagyon veszélyes utakat választanak, gátlástalan embercsempészek kezébe kerülnek. Ezért kell biztonságos és rendezett útvonalakat biztosítani. Alkalmazhatunk humanitárius vízumokat, vagy rövidtávú tartózkodásra feljogosító tartózkodási engedélyeket globális megközelítésre van szükség. A jelenlegi helyzetnek vannak alternatívái is. Az egyéni menekült státuszhoz fűződő jog elismerése mellett biztosítani kell azt, hogy legyen kutatás is, és különböző alternatívák, különböző élethelyzetekben lévő emberek számára. 2007 óta Svédország az EU-n kívüli országokból érkező gazdasági vagy munkát kereső migránsokkal kapcsolatban nagyon nyitott politikát folytatott és sokszor nagyon nehéz helyzetben lévő emberekről van szó, van, akik nem rendelkeznek semmilyen papírral, és ezért csak illegálisan tudnak dolgozni, de a svéd gazdaság erre megpróbált megoldást találni, és a munkaerő piac most már sokkal rendezettebben működik, és rendezettebb módon részesei a svéd gazdaságnak ezek a bevándorlók. A svéd gazdaságnak szüksége van munkaerőre, ez is fontos. Nem koncentrálunk az, arra, hogy csak magasan képzettek jöjjenek az országba. Az önkívüli országokból érkezőknek pedig ugyanolyan jogokat kell biztosítani. Van nagyon sok a probléma. Sokan, akiknek erre szüksége lenne, nem kapják meg a szükséges oltalmat. Sokan meghalnak útközben, van, akit szinte rabszolga sorsba kényszerítenek. Az emberi jogokat nagyon sok esetben megsértik, és a nők, a gyermekek, a kísérlet nélkül utazó kiskorúak különösen kiszolgáltatottak. Éppen ezért olyan rendszert kell kialakítanunk, ami a nemzetközi migráció kezelését megkönnyíti és eredményesebbé teszi. Köszönöm szépen, és most Constanza Urbano de Souza asszonyé a szó, aki a portugál parlamentet képviseli. Önt is szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen, portugálul fogok beszélni. Nagyon fontos számunkra, hogy sikerre vigyük ezt a mostani megállapodást. itt tulajdonképpen minden attól függ, hogy az adott tagállamok hogyan fogják megvalósítani a megállapodást. Természetesen sokat beszélhetünk a migrációról nemzetközi értelemben, de a kontextust sem szabad figyelmen kívül hagyni. Gyakorlatilag kivételes helyzetekről beszélünk, mert gyakorlatilag a világ lakosságának 3-5%-a migráns jelenleg. Ez bizony ténykérdés. Nagyon régóta és mindig is voltak népvándorlások, migrációk kisebb vagy nagyobb mértékben. Mi az, ami most változott ezzel kapcsolatban? Most sokkal komplexebb, valószínűleg növekedőben van ez a folyamat, és egészen másként tekintünk a jelenségre önmagában. Itt ez az, ami alapvetően megváltozott, mert pozitív értelemben tekintettünk eddig a migrációkra, most viszont az emberek elkezdték ezt fenyegetettségként megélni. Az elmúlt 20 évben állandóan növekedett az összefüggés a migráció és a bűnözés veszélyhelyzet értelmezése között. És ezért aztán a populista hullámok meglovagolták mindezt, az embereket félelemben tartják, és a migrációval kapcsolatos érzéseiket így erősítik. Pedig tulajdonképpen itt egy olyan régi jelenségről van szó, mint amilyen az emberiség maga, és nagyon is pozitívnak tekinthető. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy ez a mostani eh, globális megállapodás egy eh, nagyon fontos lehetőség lehet arra vonatkozóan, hogy eh, hogyan tudjuk megakadályozni azt az emberi drámát, amelyet a migráció jelent. Meg kell törnünk az illegális bevándorlás, tehát a korlátozottság és a bűnözés közötti kapcsolatot. Csak így tudjuk megakadályozni. A globalizáció egyik nagy paradoxonjának egyik problémáját egyre inkább nemzetközivé válik a helyzet, ahogy liberalizálódnak a szolgáltatások, a tőke, de az emberek, mintha nem tartoznának mindebbe bele. Pedig ugyan ez a logika, hogyha nem vonatkozna a migrációra. Ugyanakkor továbbra is mindig nemzeti jogszabályok alá tartozik ez a kérdéskör, ezek nagyon sokszor igen restriktívek, de szinte mindig a logika lényegét azt képezi, hogy minél jobban vissza lehessen szorítani a migrációs jelenségeket, és minél inkább meg lehessen őrizni az államok területi egységét, amelyet ugye a nemzeti szuverenitás utolsó védőbástyája. Éppen ezért lenne fontos az, hogy a globális paktumok mederbe tereljék mindezt, hiszen nem fogjuk tudni megakadályozni a globális migrációs nyomást, akár mennyire is akarjuk megállítani a határon a bevándorlókat. A globális megállapodás szerintem helyes irányba halad. A zéró tervezet kapcsán nagyon fontos kimondani azt, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása jelentse az egyik ö, alapkövét a megoldásnak. Tulajdonképpen mi az, ami az egyik embert a másiktól elválasztja? Hát maga a határ, de hát ugye azért a határnak mind a két oldalán emberek állnak, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a migráció közös értelmezés tárgyát kell, hogy képezze minden tagállam részéről. És ezért lenne fontos az, hogy ezt pozitív faktorként értelmezzük, és úgy lássuk, mint pozitív hatásokkal rendelkező jelenséget az emberi, az emberkereskedelmi hálózatok lebontása és az ezek elleni harc mindenképpen nagyon fontos kell, hogy legyen, és ezt nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Büntetőjogi eszközökkel kell fellépnünk, de önmagában ez nem elég ahhoz, hogy megállítsuk az egész folyamatot kizárólag a legális, biztonságos migrációs útvonalak létrehozása után kaphatunk a kezünkbe olyan eszközöket, amelyek révén az illegális migráció ellen harcolni tudunk. A joga, a jogszerű utak nem létezése miatt mennek az emberek az emberkereskedőkhöz, és az emberkereskedők pedig meggazdagodnak a hátukon. Tehát itt tulajdonképpen egy emberkereskedelemről van szó, amely borzalmas, és bizony, éppen úgy, mint mindenféle más piac, ez is a kereslet és a kínálat törvényének engedelmeskedik. Az uniós tagállamoknak tudniuk kell azt, hogy az a válság, amelyel majd az embereknek meg kell szembe kell nézni az nem a migrációs válság, hanem a demográfiai válság. Hiszen a születésszám csökkenése, a társadalom elöregedése az, amely a gazdasági fenntarthatóságot és a szociális rendszerek fenntarthatóságát is majd megkérdőjelezik. Éppen ezért a migráció nagyon is hozzájárulhat a fenntarthatóság és a gazdasági növekedési szint megtartásához. Ez pedig azt jelenti, hogy a biztonságunkat meg tudjuk majd ezen keresztül őrizni, hiszen nem a migránsok azok, akik a mi biztonságunkat kockáztatják, hanem inkább azok a bűnöző hálózatok, amelyek ő körülöttük tevékenykednek. Az integrációs politikákba való befektetés a harmadik legfontosabb terület, és azt gondolom, hogy a migráción keresztül persze változik a társadalom, de mint olyan, minden társadalmi változással együtt jár az is, hogy nem csak olyan politikákat kell végeznünk, amelyek kifejezetten az emberekre tehát a migráns emberekre vonatkoznak, hanem a társadalomban is meg kell teremteni azt a táptalajt, amelynek köszönhetően akár szociális, akár vallási vagy más problémák, konfliktusok üthetik fel a fejüket. Akár a többségi, akár a kisebbségi társadalomban. Persze az is egyértelmű, hogy minden migráns a világon nem fogadhatunk be. Az emberi jogok alapján az embereknek joga van ahhoz is, hogy szülőföldjükön maradhassanak. És ezért nagyon fontos az, hogy az okokat, a migrációs okokat megszüntessük, hogy ez csak egy opcióvá váljon az, hogy valaki el akar vándorolni. Hogyha proaktíven akarjuk kezelni a migrációs hullámokat, akkor a migráció mély okai ellen kell felvennünk a harcot. És gyakorlatilag mindig az ugyanazok a problémák okozzák a migrációt, a biztonság hiánya, az, áll, a, az alapjogok, az alapjogi helyzet, vagy azoknak, az alapjogoknak a lábbal tiprása, a borzalmas szegénység és a háborúk. Ezek miatt akarnak az emberek elvándorolni, és itt változtatnunk kell a külpolitikánkon is, mert azt szeretnénk elérni, hogy a világban a konfliktusok megelőzésében is tudjunk tenni valamit, olyan fejlesztési politikánkra van szükség, amelyek révén a saját kereskedelmi politikánk vagy agrárpolitikánk révén adunk a harmadik országoknak lehetőségeket a fejlődésre. Olyan feltételeket teremtve ezzel, amelyeknek köszönhetően majd a az ottani lakosság otthon kíván maradni. Természetesen, ha csak mindent externalizálni akarunk, ezek a politikák nem lesznek hatékonyak arra, hogy biztonságosan és rendezetten tudjuk lebonyolítani a migrációt. Egészen addig, amíg a perspektívája az embereknek az, hogy máshol jobban élhetnek, addig az emberek el is fognak vándorolni, mert nem fogjuk tudni megakadályozni ezt a nyomást. Köszönöm. All, of, all the speakers for your interesting... Köszönöm szépen mindenkinek az érdekes megszólalásokat, és hogy ennyire átélten szólalnak föl. Most a képviselők kapják meg a szót. Kérek mindenkit, hogy próbálja mondani valóját két percbe sűríteni. Először Valenciano asszonynak adok szót Spanyolországból, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen. Először is szeretnék utalni arra, hogy mennyire fontos ez a mai találkozó, mert azt gondolom, hogy a nemzeti parlamentek jelenléte és az, hogy koordináltan tudunk az Európai Parlamenttel együttműködni, alapvetően fontos az előttünk álló feladatok megoldásának szempontjából, a globális megállapodás létrehozása szempontjából. Ebben a parlamentben a szocialista frakció mindig is nagyon kritikus volt, nem annyira az uniós politikával szemben, hanem egyes tagállamok politikájával kapcsolatban. És ezért gondolom azt, hogy nagyon jó az, hogyha most itt vannak a nemzeti parlamenti képviselők is, mert otthon kell nyomást gyakorolni. Szinte nagyobb ez a, ennek a nyomásnak az értéke, mint az, amit az Európai Parlament tud gyakorolni. Én azt gondolom, hogy ez kritikusan fontos kérdés az Európai Unió számára, a következő évek szempontjából meghatározó témáról van szó, és nagy valószínűséggel a migrációról szóló diskurzus a lehető leg egyenesebb kell, hogy legyen, és ugye kapcsolódik a nacionalizmus, a xenofóbia előretöréséhez nagyon sok országban. Ez tulajdonképpen kihasználják akár direkt módon is a kizáró jellegű politikai pártok esetében. Aztán persze néhány párt megfertőződik a populizmus és a xenofóbia gyakorlatilag hatással van most már azoknak a pártoknak a politikájára is, amelyek elméletileg ettől távol akarnak tartani magukat. Miről is van itt most szó? A globális paktumban azt gondolom, hogy egy kicsit azon kívánunk elgondolkodni, hogy hogyan is látjuk Európa jövőjét. Figyelembe véve a migrációt, a menekült kérdést, és úgy kell megszerveznünk a világot, hogy ezzel az új lehetőséggel számolnunk kell. Mert nem lehetünk annyira szívtelenek, lélektelenek, hogy nem fogadjuk be ezeket az embereket. Két kérdésem lenne a két felszólalónkhoz, előadónkhoz. Az első kérdésem a tanács képviselőjéhez szól. Vajon lesz-e közös uniós szintű dokumentum az ENSZ felé, tehát az Európai Unió megpróbál-e majd közös álláspontra jutni. És a második kérdésem pedig az lesz, hogy ha van egy nyomonkövetési mechanizmusunk a paktummal kapcsolatban, illetve hogy van-e ilyen, és ezt az eszközt az ENSZ is elfogadja-e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és felhívom a figyelmüket arra, hogy április 5-én tavaly ilyenkor az Európai Parlament a plenáris elé terjesztett egy állásfoglalás tervezetet a migráns válsággal kapcsolatban. Az EU külügyi szolgálatának feladataira vonatkozóan, és ez a jelentés és állásfoglalás két társadalódó nevét viselte, Valenciano asszony és Diaz de Mera kollégák voltak ennek a szerzői. Önök is ajánlom, önöknek is ajánlom, hogy olvassák el, nem vesztett aktualitásából. Arról szól, hogy hogyan lehet a külügyi politikában megvalósítani a migráció kezelését segítő elveket. Most ellenésztem Matakinak adok szót, a görög parlament képviselőjének, és tartsa be kérem a felszólalás idejét két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttünk álló dokumentum, a globális megállapodás alapvetően a menekültek és migránsok jogait foglalja szövegbe. Pozitívum az, hogy a tagállamok a nemzetközi jog megvalósításához eszközöket kapnak a kezükbe, úgy, hogy közben felépnek a rasszizmus, a diszkrimináció ellen, és jogállamiságukat megőrzik, és a gyerekek a legrászorultabbak számára ö, védett helyeket biztosítanak, ö, a fogyatékkal élők, a fiatalok, a fiatalanyák számára pedig munkaképzési, oktatási lehetőségeket biztosítanak. Alig vergődtünk túl a, vál, a pénzügyi válságon, jött a migránsválság. Ennek ellenére Görögország hatékony programot dolgozott ki a migránsok gyerekeinek iskoláztatására, és könnyebbé tettük, különösen a menekültek eh, számára a hozzáférést az egészségügyi rendszerhez, és mind a migránsoknak, mind a menekülteknek megnyitottuk a munkakereső irodákat, és megpróbáljuk őket amennyire lehet integrálni. A szolidaritási mozgalom, a helyi önkormányzatok mindent megtesznek az integráció érdekében. Egy kicsit hosszabb volt két percnél, elnézést. López de Parán kap szót a spanyol a szenátusból. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Nos, hát egy olyan ország képviselőjeként, mint amilyen Spanyolország, egy üzenetet szeretnék közvetíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy az világszintű megállapodások nagyon fontosak, a migrációnak biztonságosnak kell lennie, de ugyanakkor olyan kérdéseket is szeretnék felvetni, amelyek az én véleményem szerint fontosak. Arra gondolok, hogy jobban szeretnénk ezt a biztonságos és rendezett legális migrációt nyomon követni. Ehhez pedig a külpolitikára kell odafigyelnünk, az Európai Unió, az Egyesült Államok és a nagy világhatalmak együttműködési hajlandóságára gondolok. Mindenféle olyan együttműködési lehetőség, amely a nagyhatalmakat egymás mellé állítja, a migrációra is nagyon nagy hatással van. Sokat utaztunk afrikai országokkal, nagyon sok ország ezek közül együttműködik az Európai Unióval, de igaziból nem tudjuk, hogy vajon voltak-e megállapodások bevándorlás vagy migrációs kérdésekben. Ami a határokat illeti, mi Spanyolországban nagyon sokat dolgoztunk a határok külső dimenziójával, főként a tranzit származási és célországok közötti együttműködés és a kapcsolatok fejlesztése, közös rendőri fellépés, közös nyomozási munkák kapcsán. És az utolsó pedig az illegális bevándorlás elleni harc. Ez szintén nagyon fontos, mert úgy gondoljuk, hogy az Eurojust, az Europolt és a büntetőjogi nemzeti és harmadik országokkal való együttműködést kell előtérbe helyezni. Tehát itt tulajdonképpen ezeket a megállapodásokat ilyen módon lehetne hatékonyabbá tenni, biztonságosabbá, rendezettebbé és legálisabbá téve ezen keresztül a migrációt is. Úgy gondolom, hogy valahogy ezeket a kérdéseket mégiscsak ellenőrzésünk alatt kell tartanunk. Köszönöm. And now I turn to my colleague, Mr. Lopez. Köszönöm szépen, López Aguilárnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony minden előadónkhoz szólok, amikor azt mondom, hogy igen, nagyon jó, hogy leszögezték, hogy ez egy globális kihívás. Ez nem egy epizód, egy átmeneti probléma, ez az egész emberiséget érintő probléma, ugyanakkor nem válság. Globális feladat. Minden globális ma már. Ez is globális feladat. És ezen belül persze európai feladat az, hogy jól értékeljük és kezeljük a kihívásokat, és jól, jó válaszokat adjunk. Az előző felszólaló is rámutatott, hogy a globális megállapodásról, megállap, a migrációról és menekültekről gyakorlatilag azt jelenti, nézzünk ezzel szembe, hogy azt a negatív hozzáállást, amely eddig az európai hozzáállást jellemezte, azt a negativitást, ö, átfordítsa. Eddig azért használtuk az irreguláris migráció kifejezést, mert negatív volt a hazaállásunk. Nincs legális migráció. Ö, minden migráció valamilyen módon irreguláris, amikor emberek elhagyják hazájukat, csak megpróbáltuk ezzel az irreguláris szóval illegálissá is tenni a migrációt, már pedig a migráció nem illegális. A migráció egy jelenség, van egy belső-külső vonzata, és legalább ö, azt meg kell tennie Európának, hogy a nemzeti ö, jogalkotás lehetővé teszi minimum a humanitárius vízumok bevezetését és alkalmazását. Csak ennyit akartam elmondani, elnök asszony. Mr. Martin Toledano. Martin Toledano-nak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolország részéről jövök itt, vagyok itt, a spanyol alsóháztól érkeztem. Miről is van itt szó? Az a dolog lényege, hogy egy biztonságos, rendezett és legális migrációt szeretnénk előmozdítani. De mit is jelent ez pontosan? Legális. Tehát nem illegális migrációt szeretnénk, és ez pedig, hogyha támogatni szeretnénk, az mindenképpen pozitív, mert országaink jövője a demográfiai válságok miatt rá lesz utalva azokra az emberekre, akik hozzánk kívánnak jönni dolgozni. És hogyha ezt legális formában támogatjuk, és ezt pozitív módon elfogadja a társadalom is, akkor tulajdonképpen a radikális populizmusok ellen is fel tudjuk venni a harcot, hiszen a külföldiektől való félelmet nagyon sok populista párt kihasznál arra, hogy nagyon negatív politikai véleményeket közvetítsen. A szolidaritás és az Európai Unió azokkal az országokkal kell, hogy felvegye a harcot, illetve hogy megteremtse a kapcsolatot, akik ahonnan jönnek a migrációs hullámok. Tehát itt tulajdonképpen a legális rendszerek kapcsán valamiféle megosztási mechanizmust is be kell vezetni, mindenkinek szolidárisnak kell lennie, de ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy nagyon sok országban, vagy ország, mint például Spanyolország is, egyfajta bejárata az Európai Uniónak, egy külső határ, tehát öm, nagyobb rajtunk a nyomás, mint másokon. Vannak olyan országok, ahol a gazdasági helyzet miatt nagyon nagy kivándorlás történik, és ezért fejlesztési támogatásokat kell adni ezeknek az országoknak, és visszatérési megállapodásokat kell aláírni ezekkel az országokkal. Gazdasági és büntetőjogi szempontból is szankciókat kell bevezetni a maffiák és az emberkereskedők ellen, akik kihasználják ezt a nehéz helyzetet. Köszönöm. Mr. Trom from Germany. Trom Németországból. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Szeretnék eh, a német Bundestag a parlament képviseletében eh, szakszerűen hozzászólni a migráció az egész világot érintő kérdés, ezért természetesen üdvözöljük azt, hogy az ENSZ is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és közösen próbálunk megoldást találni, ezen dolgozunk ezt ehelyütt is szeretném leszögezni. Az előző vitából is kiderült, hogy Németország megbízható és konstruktív részvevője ennek a vitának, és a következő hónapokban és években továbbra is részt veszünk a megoldás keresésében. Az elmúlt években, különösen 2015 óta bizonyítottuk, hogy nagyfokú humanizmussal, emberiességgel és szolidaritással kezeljük a kérdést. A negatív hatásokat is okozott ez. Persze Prentice úr is említette, hogy a vitában elővigyázatosabbnak kell lenniünk, mert van, amikor intoleranciával, tolerancia hiányával és idegen gyűlölettel is találkozunk. Számunkra rendkívül fontos szívügyünk az, hogy a menekült ügy kapcsán legyen egy igazságos elosztása a terheknek először is itt ugye az Európai Parlamentben vagyunk, az Európai Unióban, hadd utaljak arra, hogy a CDU-ban a német CDU-ban is zajlik majd ez a vita, ugyanúgy, mint Európában. Köszönöm szépen. Én is köszönöm önnek, Gomes asszony. amit Constanza de Souza asszony elmondott, azt tulajdonképpen engem is képviselt, és ő nem csak parlamenti képviselő, hanem belügyminiszter volt, aki részt vett a vitákban. Ő nagyon is tudja, hogy miről beszél, amikor azt mondja, hogy kéz, kezünkkel nem tudjuk leállítani a szelet, nem tudjuk megállítani a bevándorlást, csak, csak határellenőrzéssel. Itt a migráció közös kezeléséről, vagy menedzseléséről van szó, akár európai, akár globális szinten, és pozitívan kell a közvélemény számára egy pozitív képet kell felvázolnunk, előnyünk származnak a migrációból, szükségünk van rá, és nem szabad, hogy az kereskedők bűnöző hálózatait támogatjuk azzal, hogy nem kínálunk fel a <clears throat> bevándorlók, vagy menedékkérők, vagy menekültek számára legális utakat, vagy rendszereket pedig létezhetnek ilyenek. A nemzeti parlamenti kollégáimnak mondom, hát nézzék meg, hogy mi történik azokkal a rendszerekkel, amelyeket a tagállamok úgy működtetnek, úgynevezett aranyvízumok, vagy befektetői, beruházai programok. Ezzel a Schengeni rendszert veszélyeztetik, és tulajdonképpen a az állampolgárságot degradálják, prostituálják, eh, azoknak adnak berutazási lehetőséget, akiknek sok pénze van. Mi nem akarunk ilyen eh, szemétséget, ilyen korrupciót, amit mindez magával hoz. Ez egy pénzmosási konstrukció, ezt nem engedhetjük meg magunknak és valóban menedzselni kell a migrációt azok számára, akik az életüket akarják javítani, úgyhogy dolgoznak, és ezzel hozzájárulnak a társadalmaink jólétéhez. Erre van szükség, és nem szabad megengedni ezeket az úgynevezett aranyvízum konstrukciókat, amelyek felháborítók. Wow, finally we have some reaction. Végül úgy látom erre lesz reakció is a teremben. Csenger Zalán úr Magyarországról. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák. Előre bocsátanám, hogy ebben a kompaktban migránsokról beszélek, olyan emberekről, akik nem tartoznak a Genfi konvenció hatálya alá, tehát nem menekültek. A migráció okozta pozitív hatások eltúlzott megjelenítése ebben a dokumentumban tükrözi, hogy a dokumentum nem a valóságot veszi alapul, és figyelmen kívül hagyja a jelenleg is több ország által tapasztalt negatív hatásokat, a migráció jelentette komplex társadalmi problémákat. Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs kompaktjának alábbi kitételeivel megállaptásaival nem ért egyet azon szövegrészekkel amelyek a migrációt pozitv folyamatként mutatják be azon szövegrészekkel melyek szerint szükséges szabályozott útvonalakat létrehozni a gazdasági migránsok európába történő eljutása érdekében azon szövegrészekkel melyek szerint valamennyi országnak kötelessége segteni a hozzáérkező migránsokat azon szövegrészekkel melyek szerint minden országnak kötelessége megszüntetni a migráció előtt álló jogi és fizikai akadályokat és azon szövegrészekkel melyek szerint valamennyi államnak szervezetté folyamatossá és legálissá szükséges tennie a gazdasági bevándorlást. magyarország álláspontja szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a szövegben is a migrációs folyamat kiváltó okainak kezelésére. minden tagállamnak szuverén joga kell hogy legyen annak eldöntése hogy kit enged be a területére és kit nem. köszönöm a megtisztelő figyelmüket. i think i'll have one final request for the floor if még egy valaki kért szót, ha nem téged, kért szót, ha nem tévedek. Edita Funtner from... Edita Funner, Szlovákiából. Eredetileg nem akartam hozzászólni, de a vita kapcsán a vita egy olyan irányt vett, hogy nem, egyszerűen nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy felszólaljak. Itt európai, arról is beszéltünk, hogy európai rendszerek nem működnek, és most Hallottam olyan reakciókat is, mintha itt valami csodás dologról lenne szó. Nos, Szlovákia kezelni tudja a munkaerőpiaci problémákat, a migráció problémáit is, de gazdasági bevándorlókról szólva, hogyha, mintha szükségünk lenne a munkaerőpiacon Hát nem. Itt Románia, Bulgária, Magyarország esete azt bizonyítja, hogy itt elsősorban kulturális vagy valláshoz köthető problémák jelentkeznek a társadalmaink számára, és más európai országokra nem lehet rá kényszeríteni az, hogy kötelező jelleggel befogadjanak migránsokat vagy menekülteket. És mindenről reális tapasztalatok alapján kell beszélnünk. Csodálkoztam néhány európai politikus által elmondottakon, akik sarolnak bizonyos országokat, és európai megoldásokat akarnak, holott nagyon-nagyon eltérőek a vélemények a lehetséges megoldásokról. Eltérőek a, a vélemények, a, azok a módszerek, amelyekkel a problémákat megoldhatónak tartjuk. És azon is nagyon csodálkoztam, hogy mondjuk Csehország, Szlovákia, Magyarország vagy, vagy Lengyelország Ugye el kellene hagyni az Európai Uniót ezeket az országoknak, eh, pedig mi mindig is Európán itt éltünk, olyanok miatt, akik fenyegetnek minket. Elnök, ez teljesen világos, világosá vált, hogy itt az Európai Unióban is vannak feszültségek, itt a parlamenten belül is, és egész Európában is, amikor a migrációról van szó. Ezzel együtt szembesültünk már nehézségekkel, sokkal nagyobb nehézségekkel és súlyosabb helyzetekkel. Mi a világ egy nagyon szerencsés régiója vagyunk. 28 vagy hamarosan 27 tagállammal, 500 millió lakos, eh, ahol eh, a legalacsonyabb eh, a gyermek halandóság, itt nincs analfabetizmus. Annyi sok mindenben szerencsések vagyunk, amiről a planétákon más régióban csak álmodhatnak az emberek. Meg kell találni a megoldást a migrációval kapcsolatos globális megoldással kapcsolatban is. Amikor azt mondjuk, hogy biztonságos, rendezett, szabályos migrációt akarunk, ezzel ilyen ennek a lehetőségét akarjuk megteremteni együtt. A panel egyik résztvevője azt mondta, hogy egyedül egyik ország sem képes kezelni a migrációt. De együtt tudunk erősek lenni, és kézben tudjuk ezt tartani. Nagyon érdekes volt a vita, láttuk, hogy vannak különbségek, vannak különbségek az országok mm, és kollégák között is, de azt hiszem, hogy most már sikerült jobban megérteni a jelenséget, és nagyobb tisztelettel adózunk egymásnak. Az árszavak után Köszönöm a panel résztvevőinek a munkát, és Szuica asszonynak adom át az elnöki tisztet, aki a Parlament Külügyi Bizottságának az elnök helyettese. look at everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll get, get into the final stage. Itt vagyunk, megérkeztünk az utolsó fázishoz. Látom, mindenki fáradt már, úgyhogy próbáljuk meg, akkor véglegesíteni. Kérem, mindenki üljön le. Thank you very much. Hello everybody. Köszönöm szépen. Ahogyan önök is tudják, a mai ülésünk végénél járunk. Mielőtt lezárnánk az ülést, szeretném megadni a szót már Giacomininek, aki a globális emberjogi kérdésével foglalkozik. Köszönöm szépen először is. Szeretném megköszönni ennek a mai találkozónak a megszervezését. Szerintem nagyon fontos ponthoz érkeztünk el. Megkezdődnek a tárgyalások az ENSZ szintjén, és ezért Szeretnénk az Európai Parlament, és különösképpen ennek a szakbizottságnak a részvételével, valamint a nemzeti parlamentek részvételét erősíteni a vitába. Ez egy több mindenféle területről érkező érintett feleket érintő találkozó volt, és úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi közösség ennek értelmében holisztikus megállapodásokat tud majd létrehozni. A migráció globális kérdés, és az ENSZ nyilatkozat nagyon fontos lépés volt abban, hogy ezt a kérdést a homlok térbe helyezzük. Szolidaritás, közös felelősség, multilaterális megközelítés és elkötelezettség kell, hogy irányítsanak bennünket egy globális keretrendszer kialakításában, és ahogyan többen is utazt utaltak rá ma délután, több mint 65 millió ember kellett elmeneküljön valamilyen módon, tehát ennyi a belső menekültek, menekültek száma, és több mint 250 millióan vándorolnak valamilyen oknál fogva a világban. Európa hosszú távú stratégiát alakított ki, amelynek a lényege a szolidaritás és a partnerség, a az emberéletek megőrzése a legfontosabb célunk, célunk és szeretnénk az emberkereskedelem, illetve a migránsokkal való a emberkereskedelemet visszaszorítani, és legális bevándorlási csatornákat hozni létre Európa felé. Az ENSZ a az illegális bevándorlás és az üldöztetés miatt az Európai Befektetési Alap és a Lavallettai Befektetési Alapban gyűjtött tapasztalatok révén egy átfogó a megközelítést alakított ki, és szeretnénk ennek a két megállapodásnak a megfogalmazásához hozzájárulni természetesen csak akkor tudunk megoldásokat találni, hogyha be, be, belevonódunk ebbe a folyamatba, és mindenféle ország, akár tranzitország, akár cél, akár származási országról legyen szó, csak nyerhet ezen a megállapodásom. Mi nagyon nagy mértékben támogatjuk a UNHCR-t, és annak a céljait arra vonatkoztatva, hogy minden érintett felet bevonjon egy inkluzív folyamat képítésébe. Ahogyan többen is elmondták már, a szolidaritás és a mozgásban lévő emberek életének, életkörülményeinek javítása, a teljes társadalmi megközelítés, a nemzetközi emberi jogok tiszteletben tartása kell, hogy jelentsék azokat a mérföldköveket, amelyek a jövőben vezérelnek bennünket. Egy kiegyensúlyozott, inkluzív, globális megállapodásra van szükség a befogadó országok elvárásainak figyelembevételével. A globális megállapodás kapcsán Kamocsó és Lauber nagyköveteket is meghallgathattuk, akik a kormányközi megközelítést előmozdították, és nagyon örülünk annak, hogy az író draftot most már elolvashattuk, ami nagyon jó alapot jelent a tárgyalásokhoz. Ez mindenképpen azzal a céllal készült, hogy a származási, a tranzit és a célországok véleményét is figyelembe vegye, és alapvetően a biztonságos, rendezett és legális migrációt támogassa az emberi jogi szempontok, az ember központú szempontok és a nehéz helyzetben lévők, főként a gyermekek figyelemei, vagy kérdésének figyelembevételét szorgalmazza. A gender aspektust is figyelembe veszi, és megpróbálja visszaszorítani az emberkereskedelmet a migráció területén. Ehhez nagyon sok vitára, párbeszédre van szükség, hogy például az együttműködés az illegális migráció kérdésében hogyan értelmezendő, és hogyan lehet a visszaküldést, visszafogadást megvalósítani, és az emberközpontú megközelítés mit jelent pontosan, figyelembe véve a befogadó társadalmak értékrendszerét, is. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni az integráció kérdését, az abszorciós kapacitást a munkaerőpiacokon, és más kihívásokat. És végül pedig szeretnénk az ION számára az implementáció területén vezető szerepet látni a jövőben is. Tehát egy ENSZ rendszeren belül gondolkodunk. A partnerség és az elkötelezettség kell, hogy vezéreljenek bennünket, és egy EU UN Task Force kialakítása a líbiai migrációs helyzettel kapcsolatban nagyon jó példa arra, hogy milyen sokat lehet tenni, hogyha együttműködünk partnereinkkel a migráció tekintetében. Végül pedig szeretnénk megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy támogatja ezt a vitát, és az IS továbbra is segíteni fogja a jelenlegi bolgár soros elnökség munkáját, és szeretnénk további eszmecseréket támogatni, és valószínűleg márciusban elfogadásra kerülhet plenáris szakaszban ez a jelentés. Köszönöm szépen, Giacomini úr! Nagyon érdekes volt. Köszönjük, hogy napra készen tart bennünket. És most pedig szeretném megadni a szót a Libe szakbizottság elnökének, Claude Moraesnek, aki le fogja zárni a vitát. Köszönjük szépen. Hosszú napunk volt, mindenki fáradt. Nagyon röviden fogok beszélni. Köszönöm a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy jöttek és maradtak. A globális megállapodásról szóló vita az egyik legérzékenyebb, legbonyolultabb kérdés az egyes tagállamokban is, tudatában vagyunk ennek, és tudjuk, hogy a tagállamokon belül is sokféle vélemény létezik a kérdésről. Ezt tudjuk. Tudjuk azt is, hogy vannak tagállamok, ahol, amelyekben tehát szóval mindenhol másképp jelentkezik a probléma más a nagysága, súlyossága Svédország, Görögországban, Németországban, Portugáliában, vagy a Visegrád országokban. Fontos ezt tudni. Mi mindannyiuk nevében dolgozunk, és azt hiszem az közös pont, hogy mindenki szeretné megérteni és kezelni az elvándorlás okait. És a globális megállapodás szempontjából az Európai Unió szervezete intézményei, a külügyi szolgálata különösen, de az Európai Parlament is, mint társjogalkotó, és rajtunk átmegy a 40%-a ezen joganyagoknak, tehát mindannyiunknak az a feladata, hogy egymással beszéljünk, egyeztessünk, és valamit mondjunk a globális megállapodásról, még akkor is, vagy pont azért, mert a téma kényes, nehéz, és sokféle véleményünk van róla. Ezt folytatni kell, ezt az eszmecserét, és a parlamentnek ö, márciusban lesz egy állásfoglalása, amire most ezen a héten készülünk föl, a LIBE viszi a jogalkotási részt, és az AFET is részt vesz ebben, a külügyi bizottság. Decemberben már jártunk Marokkóban a téma vizsgálata során, további utazások várhatók, és az Emberi Jogi Albizottság is aktívan részt vesz a folyamatban. Április 25-ig le kell zárnunk a parlamenti eljárást. Ez önmagában kihívás. Kérem a jelenlevőket, hogy mindannyian fontolják meg, hogy ez az Európai Unió egyik fő prioritása is ez a kérdéskör. Tehát nagyon is átérezzük, hogy ez önöknél is fontos, nagyra értékeljük, hogy eljöttek, és nagyon jó, hogy együtt és egymással beszélünk, és beszélünk erről, és nem kívülállóként vagy állunk hozzá egyikünk sem a témához. Köszönöm Fiszka asszonynak, amit elmondott, és akkor visszaadom a szót, hogy lezárhassa az ülést. Köszönöm Morales úr, köszönöm Claude. Ezeket a záró szavakat, és köszönöm a LIBE bizottságnak az elkötelezett és szorgalmas együttműködést. A legtöbb jogalkotási javaslat a LIBE bizottságban fogalmazódott meg. Kedves nemzeti parlamenti és helyi kollégák, úgy érzem, hogy a mai eszmecsere hasznos volt, nem csak azért, mert így mindannyian szembesültünk a globális megállapodás tételeivel és kihívásaival, hanem azért is, mert talán így most hazamennek üzenetek a kormányokhoz is, és oda-vissza érlelődik sok-sok megfontolás. A világnak szüksége van arra, hogy a globális megalapodásban az Európai Unió aktívan, vezető módon részt vegyen, és hogy Európa egységesen lépjen föl, jó lenne, hogyha sikerülne közös álláspontot kialakítanunk, mert az biztos, és azzal mindenki egyetért, hogy a kérdést egy ország sem tudja önmaga, egymaga kezelni. Folytatni fogjuk tehát ezt az eszmecserét a következő hónapok során, sőt, ha már a megállapodás megszületik, azon túlmenően is az év második felében is. Várjuk a nemzeti parlamentek további inputját, nem szabad, hogy kizárólag a kormányokra bízzuk a kérdés kezelését, nekünk kontrollfunkciónk van, a polgárokat képviselnünk kell, és azt szeretnénk, hogy minden polgárnak eljusson a véleménye szava a közös fórumokra. Köszönöm minden megjelennek, minden megszólalónak, előadónak, hogy eljöttek, és még egyszer hagyd dicsérjem a felszólalások minőségét, nagyon gyümölcsöző volt ez a mai eszmecsere, most pedig mindenkinek kellemes estét kívánok.